Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann beginnen wir jetzt. Kedves kollégáim, elkezdjük a munkát, bár úgy tűnik, hogy nagyon sokan még nem jöttek el. De hát 9 óra, az 9 óra, úgyhogy elkezdjük a munkát. Üdvözlök Deep Holzból egy látogatócsoportot. Eljöttek megnézni a munkánkat, Jelzem azt is, hogy az ülésünk nyilvános, és a weben is nyomon követhetőek az események. Ezzel már is az első napirendi pontra térek rá, a napirend elfogadása. Van-e bárkinek észrevétele, megjegyzése a napirenddel kapcsolatban? Szeretné valaki ezt módosítani? Úgy látom, hogy nem. Jelzem, hogy Moszka asszony arra kért bennünket, hogy a 8-as és a 9-es napirendi pontot cseréljük föl, és nem hiszem, hogy ez bármilyen akadályba ütközik, tehát ennek szellemében fogunk eljárni a 8-as és a 9-es napirendi pontot tehát felcseréljük. Kettes napi rendi pont. A jegyzőkönyvek elfogadása A bevett gyakorlatunk szerint úgy járunk el, hogyha az ülésünk végéig senki nem jelent be módosítási óhajt igényt, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. És már is a harmadik napi rendi pontnál tartunk, az elnök közleményei. Megszokás szerint megkapták a levelek listáját, és hogyha egy listát meg szeretnének, közel, el szeretnének olvasni, kérem, hogy forduljanak a titkársághoz. A webstream kérdéséről már beszéltem, azaz tehát, hogy az ülésünk a világ bármely pontjáról weben követhető, kérem, tehát, hogy mindenki jól figyeljen erre, hogy nyilvánosság fürkész szeme előtt vagyunk és a tolmácsok érdekében kérjük, hogy pontosan, ne kapkodva, ne sietve beszéljünk azért, hogy a tolmácsok bírják a tempót, egyáltalán így le lehessen tolmácsolni. Néhány új fejleményről szeretnék beszállni, számolni a kereskedelmi tárgyalások köréből. A Japánnal való tárgyalások tizedik fordulójára került sor április 22 és 29-e között. És minden fontos kérdést felvetettük, a vámok, a közbeszerzés, főleg a vasúti ágazat területén, és természetesen a GI-ok, -ok, tehát a földrajzi eredet megjelölő kérdését is felvetettük. Azt mondhatom, hogy dinamikus lendületet vett a Japánnal való tárgyalás, ezért joggal remélhetjük, hogy Japánnal belátható időn belül megállapodás írható alá. További előrehaladásra lehet majd számítani az EU-Japán csúcs fényében, melyet májusban tartunk meg. Azután a Green Goods tárgyalásokról a WTO keretén belül e héten, május 4-e és 8-án ka között kerül sor ezen zöld javak vagy zöld áruk tematikájú tárgyalásnak a világkereskedelmi szervezetben elsősorban a lista kérdését, azt a kérdést vitatjuk meg, hogy mely áruk kerüljenek. A listára egyébként a bizottság erről tájékoztatott bennünket. A TTIP a, a figyelem, a közvélemény figyelmének is homlok terében áll. Van Heiden és Hedge a szenátusban, és Van a képviselőházban, ők előadói ennek a dossziének, egy dokumentumot készítettek elő, szakbizottságok, tehát a két ház szakbizottság ezt elfogadta, ám a képviselőház és a szenátus plenárisán nagyobb vitákba ütközött ez az anyag. Úgy tűnik, hogy a szenátusban a Trade Promotion Authority felállítása mellett többség rajzolódik ki, ám a képviselőházban nem. A republikánus oldalról nagyon nagy agályokat fogalmaztak meg. Olyan arról lehet hallani, hogy 75 republikánus képviselő nem támogatja a Trade Promotion authority a demokraták között 15 szavazat kérdéses, tehát a többség kérdése kérdéses. Itt a hétvégén még egyszer számításokat végeznek, hogy kirajzolódik a többség vagy sem, addig nincs a szavazás. Ha a trade promotional solitéről való döntés megszületik, ennek három része lesz. Az egyik a Egyesült Államok kereskedelmi feltételeiről, a második az átláthatóságról, a harmadik pedig az eljárásról szól. A második pillér azért érdekes különösképpen, mert itt a kongresszus olyan a transzparenciára vonatkozó elvárásokat fogalmaz meg, amelyeket mi már példaértékűen teljesítettünk mondjuk a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében, és egy hasonló monitoring csoport létrehozását is előirányozza, olyan monitoring csoportot, amelyet mi már hosszú ideje működtetünk. 2018. július 1-ig működne tervek szerint a Trade Promotion Authority, és így elegendő idő áll majd rendelkezésünkre, hogyha nem sikerül az év végéig a TTIP megállapodást megkötni, ami nem túl valószínű, tehát ilyen módon, mármint hogy sikerül megkötni, és ilyen módon lesz időnk. Látnunk kell tehát, hogy merre halad tovább a helyzet, Az USA elsősorban a csendes-óceáni megállapodás ratifikálására koncentrál, és ezután akar újabb lendületet adni a TTIP tárgyalásoknak. Röviden szólnék a Csillével való tárgyalások kérdéséről is. Az eu csille társulási tanács ülése előkészítés alatt áll, és ennek a célja az lesz, hogy egy közös munkacsoportban a társulási megállapodás modernizációját indítsa útjára. Ez egyéb iránt a Mexikóval kötött megállapodás modernizációjának példájául is szolgálhat. Ennyi lett volna az elnök közleményei napirendi pont. Rátérünk a negyedik napirendi pontra. Eseti küldöttség látogatása a VTO-ról szóló parlamenti konferencia 2015-ös ülésére Genfbe. Genfben. Genfbe. Van egy küldöttségi jelentés, mely rendelkezésünkre áll. Egy sor kollégánk részt vett az ülésen, Csupán akkor nyitunk vitát, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van ez a lejelentéssel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy nem. Jelzem, hogy rendelkezésre áll a jelentés, vizsgálják meg, olvassák el. Talán azt lehet még megállapítani, hogy a VTO teljes agóniáját, minthogyha sikerült volna meghaladni mintha sikerült volna túllépnünk az agonizálás állapotán, és talán kirajzolódik az abbéli hajlandóság, hogy aktívabbá váljanak a felek, és remélhető, várható talán, hogy a kenyai decemberben megtartandó miniszteri konferencián előrelépést lehet elő, előirányozni. és már is az ötös pontnál tartunk. A vietnámi küldöttség jelentésének ismertetése. Április 6 és 10 között utazott ez a küldöttség Vietnámba. Számos képviselőtársunk utazott Vietnámba, és engem ért a megtiszteltetés, hogy vezethettem ezt a küldöttséget. Összességében a delegáció nagyon sikeres volt, intenzív tárgyalásokat folytattunk a kormány, a vietnámi kormány képviselőivel, beleértve a miniszterelnököt is. feltűnt, hogy a miniszterelnök mennyire elkötelezett az EU-Vietnám megállapodás megkötése mellett, és kihangsúlyozta, hogy prioritásának tekinti ezt az ügyet, valamint az EU csendes óceáni tárgyalásokról is szó volt, és elmondta, hogy e tárgyalások megakadtak, nehézségek merültek fel, és ezért a prioritását a vietnámi miniszterelnök tehát az EU-val való kereskedelmi tárgyalásokra helyezte. Tárgyalásokat folytattunk a kommunista párttal, illetve a párt gazdasági felelősével, felelőseivel, tárgyalásokat folytattunk a parlamenttel, és a parlament ahhoz képest, hogy a pártnak volna elvileg teljhatalma Vietnámban, mégis csak a parlament roppant öntudatos és öntudatosan is viselkedik. Végezetül pedig Vietnám gazdasági központjába is ellátogattunk, egy autó és egy textilgyárat látogatva meg, és itt elsősorban a munkavállalói jogokról és a munka feltételeiről, a munka végzés körülményeinek kérdéséről tárgyaltunk. Nagyon sikeres volt ez a látogatás, és biztos vagyok benne, hogy ez a tárgyalások folyamatát megerősítette. El tudom képzelni, hogy augusztusban vagy szeptemberben a tárgyalásokat pozitívan lehet majd lezárni. Van még egy-két kérdés, amelyet tisztázni kell, de figyelembe véve, hogy a vietnámi oldal mennyire elkötelezett volt a tárgyalások folytatása mellett, biztos vagyok benne, hogy sikerre lehet vinni a tárgyalásokat, és persze itt a parlament monitoring csoportjának fontos szerep jut, hogy a tárgyalásokat nyomon kövesse, befolyásolja az olyan érzékeny pontok kérdésében, mint a vámok, vagy akár a munkavállalói jogok vagy az ILO 8 alapvető munkanormájának érvényesítése kérdésében. A standing raportőr, az állandó jelentéstevőnk is ott volt a delegációs úton, és ilyen módon persze a saját álláspontját is érvényesíteni tudta, és most már meg is adom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak megerősíthetem mindazt, amit mondott. Érdemes talán kihangsúlyozni, hogy az látogatásunk időzítése megfelelő volt. Egy héttel a látogatásunk előtt az USA kongresszusának magas szintű küldöttsége járt Vietnámban, és a látogatásunk idejében járt az orosz miniszterelnök is Vietnámban, egy nappal előttünk járt Vietnámban. Mindez arról tanúskodik, hogy Vietnám a gazdasági szférák és a nemzetközi politika főbb erői figyelmének homlokterébe került az utóbbi időben. Vietnám persze nem csak az Európai Unióval való kereskedelemre koncentrál, hanem más irányba is nyit az Eurázsiai Unióval, illetve a csendes óceáni térséggel is igyekszik jó kereskedelmi kapcsolatokat ápolni. Szingapur után Vietnám a második délkelet-ázsiai ország, amelyel igyekszünk a szabad kereskedelmi megállapodást megkötni illetve reálisnak tűnik, hogy ezt le is zárjuk. Ugyanakkor a tárgyalások során mindig a eredmény az FTA, a szabadkereskedelmi megalapodás minőségére koncentrálunk, nem hagyjuk, hogy siettessenek. Először azt gondoltuk, hogy az idei féli, első féli végére megköthetjük ezt a megállapodást, de összességében a megállapodás minőségére koncentrálunk, tehát ha nem sikerül ezt megkötni, akkor nem történik nagyobb baj. Találkoztunk a kormány, a parlament, valamint az ipar képviselőivel, a civil ágazat képviselőivel, majdnem minden frakció, az EPP, SND, ECR, a liberálisok, a zöldek, az nem, a GUE nem volt, és a zöldekről most hirtelen nem tudom, de különben tehát minden frakció képviseltette magát, és ilyen módon mindenki betekinthetett Vietnám valóságában. Remélni tudom csak, hogy a tárgyalásokat hogy a tárgyalásokat, tehát hamarosan le lehet zárni, és ezután pedig a már nem a tárgyalás ügyére kell koncentrálnunk, hanem a megállapodás végrehajtására. Köszönöm szépen, köszönöm Szaradil úr, most pedig megnyitom a szót, megnyitom a vitát, és David Mártinak adom meg viszont a szót. Csak nagyon röviden, egyrészt meg szeretném köszönni ezt az átfogó tájékoztatást, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tanulságos ö, utazás volt. Bennem nem volt semmilyen kétség Vietnám csatlakozási tárgyalási szándékáról, csatlakozási szándékáról, de kétségeim voltak a tekintetben, vannak is, hogy a megállapodást végre tudja hajtani. Éppen ezért folytassuk azt a hozzáállásunkat, melyet az Inta már útjára indított korábban, jelesül, hogy ne adjuk fel a figyelmet a megállapodás megkötése után, hanem figyeljünk arra, hogyan hajtják végre a megállapodást. második pont, gazdasági státus jobb, joggal mondta mindenki a delegációban, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás és a marking economic status között nincsen automatikus megállapodás. Sokan a kormány részéről elmondták, hogy remélhetőleg nem akadályozza meg semmi sem a marking economic status megadását Vietnám számára. Köszönöm. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que c'était un, un très, très... Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szerintem ez egy rendkívül érdekes küldöttség volt. Szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek és a titkárságnak is, ugyanis igen, gyümölcsöző napokat töltöttünk Vietnámban. Egyetértek David Martinnal, illetve jelentéstevővel is. Három pontot szeretnék csak hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Először is az európai autóipar tekintve nagyon óvatosnak kell lennünk, ugyanis diszkriminatív van, állnak hozzánk a vietnámiak. Tíz évre szeretnék, hogyha eltörölnénk a, a vámokat azon, azon autókra, amelyek ezen a térségből érkeznek. A második pont, de ugye ez előkerül már a jelentésben is, a földrajzi jelzés. Már számosan elmondtuk azt, hogy az alkohol, a párlat, illetve a habzóborok, mint például a, a pesgő is, itt nagyon óvatosnak kell lennünk, ugyanis nincs még teljesen lerendezve ez a kérdés. Itt már a szellemi jog is előkerül. A harmadik pont pedig a textilipar. Tudnunk kell nekünk, európaiaknak, hogyha aláírunk egy ilyen megegyezést, akkor igazából a vietnamból érkező textilnek a 70%-a Kínából távol fog érkezni, úgyhogy itt fel kell mérnünk, hogy milyen következések, következményeket jelentene ez az európai gazdaságra. Még kettő dolgot szeretnék mondani a piacgazdasági státuszra vonatkozóan. Hogyha aláírunk egy kereskedelmi megegyezést, akkor ez nem hozza magával azt, hogy piacgazdasági státuszt adunk Vietnámnak. Ez teljesen két külön dolog. Vietnám jelenleg nem piacgazdasági státusszal rendelkezik. Ami pedig a, ami pedig a kereskedelmi egyezményt illeti, itt a beruházó és állam közötti vitarendezést tekintve, láthatjuk, hogy nem akarunk eseti magánbizottság, magánbíróságokat létrehozni, de látják, hogy a vietnámiak azt mondják, hogy mi nem akarunk ISDS-t, mi nem akarunk adhok bíróságokat, és így az európai, főleg európai magánbefektetőknek nyilván nem ugyanez az álláspontjuk. Persze ezt a kérdést nem tudom én most egy hozzászólással lerendezni, de ez biztos, hogyha a TTIP-ről beszélünk, akkor ez más országokat is érinteni fog. merci. Így van, köszönöm, nagyon köszönöm. Um, thank you, Chair. Um, We had not the chance. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nem voltam olyan szerencsés, hogy részt vehessek ezen a delegációs úton, de figyelemmel hallgattam a beszámolót. Láttam, hogy konkrét eredményeket szerettek volna elérni ezen küldöttségi látogatással. Három kérdés, három pontot szeretnék itt felvetni, három pontos kérdést. Először is nagyon érdekelne, hogy a fenntarthatósági fejezettel kapcsolatban mit gondol a látogatás kapcsán. Ugyanis, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk, akkor természetesen figyelembe kell vennünk a társadalmi, illetve emberi jogi fejleményeket az országban. Na már most mm, az emberi jogi ombudsman azt mondja, hogy Vietnámmal kapcsolatban nem készült még pontos felmérés az emberi jogok helyzetéről, úgyhogy erre a pontra ki kellene térnünk, miért is nem került még sor ilyen elemzésre. Lehetne minél hamarabb ezt megejteni. A második kérdésem a következő lenne, ez az ISDS-re vonatkozó kérdés lenne. Azt mondjuk, hogy nincs szükségünk erre az eszközre. Na már most mi a két oldalnak a jelenlegi, jelenlegi álláspontja. Vietnám és az Európai Unió között alá kell írni egy szabadkereskedelmi megállapodást. Na már most ez a, ez a vitarendezési mechanizmus, ez, ez hogyan áll jelenleg? A harmadik kérdés pedig társadalmi, szociális kérdés esetleg találkozott-e, találkozott-e szakszervezetekkel, mit várnak ők, mi a jelenlegi helyzet ezzel a témával kapcsolatban. Más megállapodásokról is beszélünk, tudom. Gyakran előfordul, hogy a társadalom nem kap elég információt a tárgyalások állásáról. Mi a jelenlegi helyzet? Nagyon köszönöm. Vielen Dank und Mr. Winkler. Köszönöm szépen, Winkler úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Kedves kollégák, az elnök teljes körű beszámolót tartott a küldöttségünk látogatásáról, ami szerintem is nagyon fontos volt. Kicsit, hogy a nyanszokra is kitérjek a helyzetek kapcsolatban, három dolgot mondanék. Itt van először a level playing field, az egyenlő feltételek, hogy léteznek-e, vagy akarunk-e ilyeneket teremteni. Vannak állami vállalatok, ez saját, egyik sajátos jellemzője a vietnámi gazdaságnak, és természetesen elég nehéz egyenlő versenyfeltételekről beszélni. Nagyon instruktív találkozókat bonyolítottunk le a kereskedelmi kamara vezetőivel, az európai vállalatok és gazdasági szereplők, akik Vietnámban jelen vannak, azt mondták, hogy ők egyfajta lokált visznek be az országba. Ellátogattunk például egy textilüzembe, és hogy mondjam el a kollégáknak, hogy egy textilüzemben, nem csak abban, amit mi meglátogattunk, hanem a környéken, nos, a fizetés 95%-a nagyjából ugyanannyit keresnek a munkások, mint egy romániai textilüzemben. Tehát ezt azért mondom, hogy érezzék, hogy mi a valóság Vietnámban. Azután egy lépéssel tovább mennék, mint de Szárnesz kollega, lőtisztelt képviselőtársam, mert hogyha odafigyelt arra, hogy az európai cégek, befektetők, beruházók mit mondtak Vietnámban, akkor világos, hogy nem lehet azt gondolni, hogy az ISDS, a beruházásvédelmi mechanizmust el lehet hagyni, hogy ezt meg lehet, megtehetjük azt, hogy ezt nem vezetjük be. Természetesen nagyon más a vietnámi gazdaság, mint a kínai, de azért sok hasonlóságot is felmutat, különösen a társadalmi politikai rendszer tekintetében. És a harmadik észrevételem, hogyha az ember ilyen helyre megy, mint Vietnám, akkor világos, hogy vannak párhuzamosságok, és vannak különbségek is a TTP és a TTIP között. A TTP-re lehetne egy példa Vietnám, és itt 12 országról lehet szó ilyen megállapodás kapcsán, és mindenképpen a valóság része az, hogy figyelembe kell venni, hogy mik a kapcsolódó pontok a transatlanti és a, trans, és a csendes óceáni térséggel kötendő megállapodások között. Köszönöm szépen. Hadd egészítsem még ezt ki néhány információval, és hadd válaszoljak a nekem feltett kérdésekre. Ami a beruházás védelmet illeti, valóban a, ez iránt nagyon nagy az érdeklődés. A kérdés az, hogy mi ennek erre a megfelelő eszköz. Ezen lehet vitatkozni. Majd a biztos asszonyjal is megvitatjuk ezt, hogy a lehet garantálni a beruházók védelmét. Ehhez kapcsolódott a vállalatok, de más Vietnámban tevékenykedők részéről is, az úgynevezett informális fizetések, kifizetések, azaz korrupciós példek, pénzek, ez egy nagyon nagy probléma, és zsebbe fizetés, és a beruházás védelem kapcsán ez ellen is küzdeni kell. A korrupciót máshogy kell kezelni, itt, mert úgy tűnik, hogy ez az egyik legnagyobb probléma pár bürokratikus akadály mellett. Azután Helmut valóban tárgyaltunk a szakszerületi konfederáció vezetőivel és civilekkel is, és általánosságban is elvünk mindig az, hogy eh, egy küldöttség ellátogat, akkor lehetőleg széles képet akarunk eh, nyerni az ottani helyzetről, azaz tárgyalunk eh, civil szervezetekkel, a, tárgyaltunk a 72-es nevű érdekképviseleti szervvel, próbálunk tájékozódni, hogy mi a helyzet a, szövet, a szexuális alakítási szabadság, véleményéványítás szabadsága tekintetében, és itt pozitív fejleményeket tapasztaltunk. Azután, amikor a szakszervezeti vezetőkkel tárgyaltunk, felmerült a kérdés a fenntarthatósági fejezettel kapcsolatban. Itt Vietnámban természetesen egy, egy egységes szakszereti konfederáció működik, de azért azt már látják, hogy reformra szükség van és szakszervezeti sokszínűséget már el tudnak képzelni. Ennyiben a szakszervezeti szövetség írt egy levelet, amelyben kérik azt, hogy a szakszervezeti szabadság támogatása mellett a szabad szakszervezeti szerveződés nyolc alapelvét hagyják jóvá kormány szinten. Erre megszületett a megegyezés, de hát persze még azért várjuk ki, mert az egyesség akkor szeretik meg, ha minden pontban sikerült megegyezni. Tehát a nyolc fontos munkaügyi norma elfogadása úgy tűnik, hogy ebben megegyeztek a felek. Most már csak a kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket majd érvényesíteni a gyakorlatban. A harmadik pont a piacgazdasági státusz kérdése. Nagyon érdekesnek találtam hogy a gazdasági bizottság, a kommunista párt CETKA nevű gazdasági bizottságának az elnöke, azt kérte tőlünk, hogy ismerjük el a piacgazdasági státuszt. Hát 20 évvel ezelőtt ezt elég nehezen tudtam volna elképzelni, de hát változnak az idők, a viszonyok, és erre reagálnunk kell. Itt a szakbizottságban is meg kell vitatnunk, azt a kérdést, hogy a piacgazdasági státuszt mikor lehet megadni, összefüggésben a különösen a, Kína, a Kínának a WTO-hoz fűződő csatlakozási kérelmével a 15. cikk második bekezdése 15 év múlva érvénytelenné válik, azaz ez egyfajta automatizmust jelent majd a piac gazdasági státusszal kapcsolatban. Hogy itt milyen eh, opcióink vannak, azt majd valamelyik következő szakbizottsági ülésen kell megvitatnunk. Politikailag és jogi szempontból is egy tiszta álláspontot kell kialakítanunk. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Úgy látom, hogy más nem kíván ehhez hozzászólni. Nem? Akkor rátérhetünk a hatos napi rendi pontra A szektor azon lehetőségeiről van szó, hogy hogyan tudnak hozzájárulni a fejlesztési eh, támogatásokhoz a kereskedelmi szempontból. A eh, fejlesztési szakbizottság számára készítünk egy véleményt, és persze nagyon sok a kereskedelem szempontjából fontos eh, kérdést kell ennek kapcsán megvitatnunk. Először is Lola Sánchez Caldenei eh, asszonynak a vélemény előadójának adom meg a szót. Gracias, señor presidente. Én... Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Az elmúlt eh, években láthattuk azt, eh, egyre inkább, hogy a magánszektor mennyire is fontos a fejlesztés szempontjából. Egyre több az együttműködési program, és a magánszektor egyre inkább fontosabbá válik, mégpedig a privát partnerségek kialakításában, mindez pedig egyre inkább kapcsolódik a nemzetközi kereskedelmi szakpolitikához, úgyhogy mi mindenképpen szeretnénk hozzájárulni ehhez. Amikor a magánszektorral dolgozunk együtt, akkor a 208-as cikkre mindenképpen emlékeznünk kell, a Lisszaboni Szerződés 208. cikkére, amely ugye a közös kereskedelmi, kereskedelmi politikával foglalkozik. Amikor kis és középvállalkozásokról, szövetkezetekről, szakszövet, szakszövetekről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt az elvet be kell, be kell tartanunk. A kereskedelmi politika nem szabad elfelejtenünk, hogy a KKV-kat és a helyi vállalatokat is támogatnia kell, annak érdekében, hogy méltányos, méltányos foglalkoztatást alakíthassunk ki. Ez pedig csak úgy tehetjük meg, hogyha együtt dolgozunk az adóelkerülés, illetve az adócsalás ellen, valamint a terrorizmus, illetve az ember csempészelt emberkereskedelem ellen. Így tudjuk azt is elérni, hogy az emberek megfelelő élelmezéshez jussanak illetve hogy a megfelelő orvosi felszereléshez, illetve orvosságokhoz, gyógyszerekhez is hozzájussanak. Így tudjuk az egész országon, az egész világon hozzájárulni a, a fenntarthatósághoz. Az európai vállalkozások, ezt sem szabad elfelejtenünk, felelősek azért, amit harmadik országokban tesznek. A nők és férfiak egyenjogúságáért, az emberi jogokért, a környezetvédelemért, valamint a gyógyszerekhez való hozzáférésért, illetve az élelmiszer biztonságért. Úgy gondoljuk, hogy a hogy a mi szakbizottságunknak ezekre a pontokra fel kell hívnia a fejlesztési szakbizottság figyelmét. Köszönöm szépen. Az árnyék előadónak adom meg a szót. Stír úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm kolléganőnknek, Lola Sáncheznek, hogy bevezette ezt a kérdést. Nagyon fontos dologról van szó szakbizottság eh, számára és az illetékes eh, szakbizottság a DEVE számára is. A kérdés az, hogy idén, amikor véget ér a milleniumi célok elérésének időszaka, és új fejlesztési célokat kell meghatároznunk, Természetesen a cél ugyanaz, megpróbálunk küzdeni, megpróbáljuk leküzdeni a mély szegénységet. A fejlesztési támogatások továbbra is fontos szerepet játszanak, de nem elég, amit eddig tettünk. Új módon kell megpróbálnunk a szegénység ellen küzdeni. A magánszektor szerepét ebből a szempontból egyre inkább el kell ismerni. Az Európai Parlament is ezt tette, amikor tavaly nagy támogatással, nagy többséggel elfogadtunk egy állásfoglalást az új fejlesztési keretekről. És ebben elismertük azt, hogy a magánszektor ebben fontos szerepet játszhat, és kiemeltük azt is, hogy a kereskedelem szerepe is nagyon fontos, hozzájárult a a fejlesztési célok eléréséhez. Nos, a magánszektor adja az európai országokban a munkahelyek 90%-át. Ezt ki kell hangsúlyozni és egyetértek az előadóval, különbséget kell tennünk um, a um, magánszektor um, különböző ágazatai között. Elsősorban a KKV-kra kellene koncentrálnunk, hiszen a kis és középvállalatok a legtöbb munkahely teremtői, és ők járulnak hozzá leginkább a fenntartható fejlődéshez. Az első tervezett tervezetet nézve, van itt néhány olyan eleme ennek a véleménytervezetnek, amelyek kapcsolatban az LPP e számára van néhány red line. Például, amikor a kereskedelmi beruházási megállapodások felülvizsgálatáról van szó, vagy a vámokról. Nos, olyan módon fogalmaz a vélemény, hogy <clears throat> megpróbálja kiemelni azt, hogy a kereskedelem pozitívan járul hozzá a, a, a fejlődéshez, illetve ezt jobban ki kellene domborítani a megszövegezéssel. Több mindennel egyetértünk, például ami a munkaügyi jogokról szerepel az anyagban, illetve a <clears throat> magánszektor kompatibilitása, a PPP konstrukciók erősítése, ezekkel egyetértünk, de azért oda kell figyelni arra, hogy ne úgy fogalmazzuk meg ezeket a kérdéseket, hogy írjuk, csak a gyakorlatot, hanem mondjuk meg, hogy hogy lehetne javítani a helyzeten kis, mikro és középvállalatokba történő beruházások kulcsfontosságúak, ezt jó, hogy kiemeli a vélemény, és visszautalnék arra, amit a kolléganő mondott, a good governance erősítése, a jó kormányzás erősítése. Itt az EU a fejlődő országokkal együttműködve hozzájárulhat ahhoz, hogy a jogállamiság, az igazságügy területén is történjen előrelépés, lépés, egy, a magánszektor szempontjából barátságos klíma, légkör alakuljon ki, hiszen ez is hozzájárulhat az ország, az országok ország fejlődéséhez. Felelősségteljesebb kormányzásra van szükség. Itt be is fejezném. Szeretem volna rámutatni arra, hogy a néppárt szempontjából megítélése szerint a kereskedelem szerepét ki kell emelni a Deve számára készített véleményünkben, hiszen ennek a segítségével valósíthatók meg leginkább azok a fejlesztési célok, amelyekre majd az ENSZ csúcs találkozó decemberben is megerősít quisiera empezar por eh, felicitar a la ponente porque creo... Azzal kezdeném, sajnos nem halljuk, mert a mikrofon nagyon messze van a hozzászólótól. De mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak. Nagyon jó véleményt készített. Ez egy nagyon átfogó teljes körű dokumentum, sok mindent tudunk támogatni, a, itt a vélemény is leszögez a kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk leghatékonyabban elérni a kitűzött célokat. Ezzel kapcsolatban elég nagy a konszenzus. Tehát egyetértek azzal, hogy a magánszektor kiemeltebb szerep szerepet kell, hogy kapjon a fejlesztési célok elérésében. De azért egy-két szempontot szeretnék rávilágítani. Kötelező célokat kellene meghatározni, és konkrétabban kellene beszélni arról, hogy milyen projektekbe lehetne részt a magánszektor ezekben az országokban. Másodszorban a politikában egyfajta koherencia nagyon lényeges az, hogy eh, az EU ismét vezetővé váljon a stratégiai fejlesztési támogatások eh, megadása tekintetében. És eh, ezzel kapcsolatban legyünk nagyon gyakorlatiasak, gondoljunk pragmatikus szempontokra is. Arról van szó egyszerűen, hogy az állami és a magán eszközöket kombinálni kell egyfajta stratégiai szövetség formájában. Így tudunk a legjobban segíteni a még alulfejlett országoknak. Az ottani vállalatokat kell abban segítenünk, hogy tudjanak hatékonyabban dolgozni, és ehhez jobb szabályozásra van szükség. Világosan kell tehát definiálni, hogy mi a magánszektor szerepe a fejlesztési projektekben való részvétel kapcsán, milyen kritériumai vannak ennek, és a magánszektor részvételének a formáját is definiálnunk kell. Ezt teljesen egyértelművé kell tenni a szövegben, tehát világosak kell tenni azt, azt, hogy milyen eh, célokat kell, hogy kövessenek a projektek, eh, a fenntarthatóság ezután az emberi jogok eh, tiszteletben tartása, és természetesen a projektek mindig hozzá kell, hogy járjanak ahhoz is, hogy javuljon az emberek életminősége. minősége. Még egy pár szempontot szeretnék kiemelni, amelyekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezeket jobban ki kellene domborítani a szövegben, mert ez jelenleg még kicsit hiányos. Először is a növekedés, milyen típusú növekedést szeretnénk támogatni? Inkluzív, befogadó növekedést, ez egy nagyon fontos elem. Másodszorban biztosítanunk kell azt, azt, hogy a kereskedelmi és beruházási megállapodások ne befolyásolják negatívan a közszolgáltatásokat, a, tehát a vízellátást, energiaellátást, egészségügyet. Harmadsorban Gondolhatnánk például Európai Uniós vállalatok számára egy olyan regiszter létrehozására, akik projektekben vesznek részt, és fontos szerepet játszanak a fejlesztési támogatásokban. Mert ilyenkor így jobban lehetne követni, hogy hogyan valósulnak meg a projektek, kik vesznek részt ezekben, és a fogyasztással kapcsolatos döntések kapcsán fontos lenne tudni azt, hogy kik azok, melyek azok a cégek, amelyek valóban e, segítenek ezeknek, ezeknek az országoknak. Az emberi jogok kapcsán ki kell emelni a e, nők, e, az egyenjogúság fontosságát. Erre sokszor megfeledkezünk. Különösen ezekben a az országokban sokszor látjuk azt, hogy a e, nőket sújtják leginkább az igazságtalan struktúrák, a nemek közötti egyenlőség e, hiánya, és ezért a fejlesztési segélyekkel hozzá kell járulni, ahhoz azon kell dolgozni, hogy fontos cél, ez a fontos cél a nemek közötti egyenlőség biztosítása egyre jobban megvalósuljon. Még egy dolog, amivel teljes mértékben egyetértek, a néppárti kollega hozzászólásával, tehát hogy ne hivatkozzunk a kereskedelmi megállapodások felülvizsgálatára, de azért azt fontos lenne értékelni, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten, és hogyan lehet ezekben az országokban élő emberek életének a minőségét javítani. Tehát ezt kell elemezni, az életfeltételeket kell górcső alá venni. Végül nagyon fontos a vállalatok felelősségét középpontba helyezni. A magánszektor részvétele, az együttműködés az állami szektorral hozzá kell, hogy járuljon a helyi gazdaság erősítéséhez, a mikro vállalkozások, a legkisebb helyi vállalkozások fejlődéséhez, és természetesen tisztelettel kell, hogy viselkedjenek az európai vállalatok a helyi környezetben hatékony hozzájárulást várunk el a magánszektortól, hiszen ezeknek azok erre valóban szükségük van, így tud nőni a termelékenység, és így tudjuk elérni azt, hogy ezek az országok, amelyeket szeretnénk együttműködni és akiknek segítenénk segíteni, kialakítsanak egyfajta saját dinamikát a fejlődésükhez. Azt hiszem, hogy ez a vélemény, de ez egy jó alap, sikerül majd konszenzusra jutnunk, és nagyon fontos, nagyon hasznos az, hogy megtettük ezt a kezdeményezést, hiszen ahogyan már mondtam, nagyon lényeges témáról van szó, és úgy gondolom, hogy ez a vélemény jó, jól sikerült. Köszönöm szépen, Szádi úr. Briefly, I Tisztelt elnök úr, köszönöm. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy én is és a frakcióm is támogatja az innovatív hozzáállást a kereskedelem politikához úgy általánosságban. Hogyan is módosítsuk a tradicionális hozzáállást, mint például a pénzügyi támogatást, hogyan is alakítjuk, alakítsuk át ezt új eszközökké a kereskedelemben, illetve a magánszektor hozzájárulásában. Négy pontot, négy megjegyzést szeretnék megosztani önökkel. Vannak, amelyek egyetértést fejeznek ki a jelentéssel, vannak, amelyek nem. Először is azt gondolom, hogy ki kellene emelnünk, mivel kereskedelmi bizottság vagyunk, ki kellene emelnünk a magánszektor fontosságát, a kereskedelem fontosságát a fejlesztési politikában, ugyanis ezekkel a fejlődő országokban fejlesztést lehetne elérni, hiszen így a szegény emberek számára lehetne jövedelmet eszközölni. Másodszorban ami a vám tarifákat illeti, szerintem itt nincs semmi újdonság. Erről már beszéltünk a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló viták során is. A fejlődő országoknak jogot kell biztosítani arra, hogy import tarifát vezessenek be, hogy a helyi iparaikat tudják fejleszteni azonban ezt időben korlátozni kellene, és csupán csak a legkevésbé fejlettebb országoknak lenne szabad ezt meg, e-, megengedni. A nagy vámtarifák ugyanis hosszú távon károsak lehetnek, ezt nem szabad hagynunk, hogy megtörténjen. A harmadik megjegyzésem az a kereskedelmi segítség című programunk, szerintem ezt a programot bele kellene venni a szövegbe, ugyanis egy rendkívül fontos kezdeményezésről van szó, amelynek a prioritásai a business-to-business business kapcsolatokat segítik, hogy erről a programról nem szabad megfeledkeznünk. úgy, de nem utolsó sorban pedig az úgynevezett vállalati társadalmi felelősségvállalást illetően. Természetesen mindenki egyetért abban, hogy nekem van egy pár kétségem azzal kapcsolatban, hogy jó-e, hogyha kötelező intézkedéseket javaslunk a szövegünkben. Véleményem szerint más mód is van arra, hogy a társadalmi felelősségvállalásra hívjuk fel a vállalatokat, méghozzá úgy, hogy ez ne okozzon sem pénzügyi, sem administratív plusz terhet az Európai Uniós vállalatokra. Szerintem ezt is ki kell itt emelni, ki kell itt hangsúlyozni. A módosítók tehát ebben az irányban mennek majd. Remélem, hogy megfelelő konklúziókra jutunk. Ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy ez a jelentés megfelelő. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a magánszektor, illetve a fejlesztés, fejlődés közötti kapcsolat. Én nagyon mm, félek attól, hogy a költségvetési megszorítások miatt a helyzet nem hogy javulni fog, hanem pont ellenkezőleg. A milleniumi fejlesztési célokat érdekes lenne megnézni, hogy miért nem, miért nem sikerült megvalósítani. Ezt a jövőre vonatkozóan mondom, érdekes lenne mérleget vonni. Szerintem van ebben a jelentésben jó irány, ugyanis el kellene gondolkodnunk azon, hogy az Európai Unió, illetve a fejlődő országok között milyen fajta együttműködés képzelhető el. Szerintem a kereskedelem, illetve az összes pénzügyi támogatás, amelyet az elmúlt évtizedekben adott az Európai Unió, az gyümölcsöző volt. Úgyhogy szerintem tényleg támogatni kell a KKV-kat, illetve a magánszektor fejlődését. Fel kell venni a kesztyűt a kihívásokkal szemben, energia, infrastruktúra, közlekedési infrastruktúra, befektetés, a finanszírozás, illetve a természeti erőforrások fel fenntartható kezelése. Szerintem jó lenne, hogyha több partnerséget, nagyobb együttműködést alakítanánk ki az Európai Uniós vállalkozások, illetve a fejlődő országok vállalkozásai között. Még egy valamit mondanék, ez nem provokáció, de azért mégiscsak el kellene gondolkodnunk azon, hogy évek, évtizedek óta közpénzeken fizetünk, közpénzeket fizetünk ki fejlődő országokban megvalósuló projektekre. Na de például Kína, Kínában, hogyha valamit építenek, akkor annak mindig van valamilyen, valamilyen háttér gondolata is. Például, hogyha kórházat építenek, akkor ott biztos, hogy lesz egy kikötő, vagy valamilyen más infrastruktúrális beruházás is. De szerintem újfajta partnerségen kellene gondolkodni, ami egyfajta win-win helyzetet alakítanak ki az Unió és a fejlődő országok számára is. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevőnek. Egyetértünk a, a jelentéssel, ugyanis szerintünk is a magánszektornak van szerepe a kereskedelemben, de nem szabad azt gondolnunk, hogy ez egy csodaszer, csoda tévőgyógyszer lenne. Szerintem a magánszektor hozzájárulhat a kereskedelemhez, a fejlődéshez, de csupán csak akkor, hogyha megfelelő rendelkezésekkel szabályozzuk és felügyeljük a szektort. A az adó elkerülés rendkívül nagy problémát jelent a fejlődő országokban, és mindenképpen biztosnak kell lennünk abban, hogy a fejlődő országokban befizetik az adókat, hiszen a fejlesztési projekteket csak így lehet kellőképpen megvalósítani. Amit nagyon gyakran látok, láttam az a fejlődő országokban, az az, hogy vannak olyan Európai Uniós országok, amelyek ö, méltányos munkaadóként tűnnek fel Európában, de amikor külföldre mennek az Európai Unión kívülre, akkor nagyon máshogyan működnek viselkednek, úgyhogy biztosnak kellene lennünk abban, hogy az európai vállalatok betartják az emberi jogokra vonatkozó alapvető Európai Uniós előírásokat, akkor is, amikor külföldön működnek. A jogszabályozóknak természetesen itt szerepük van, számos olyan terület van, amelyeken változást eszközölhetünk. Például amikor fenntartható fejlődésről, kereskedelmi megállapodásról beszélünk, befektetési eszközről, akkor akkor el kell érnünk azt, hogy az átláthatóság megvalósuljon, hogy a megfelelő adószabályozás megvalósuljon. Szerintem ez mind rendkívül fontos. OECD kontakt pontokat is ki kell alakítanunk. Szerintem még sok munka vár ránk. Természetesen a monitoring mechanizmusokat is tovább kell fejlesztenünk, hogy az ILO egyezményeknek is megfelelhessünk. Az ISTS ről mostanában sokat beszélünk, ennek a fejlődő országokban is fontos szerepe van. Környezeti támogatás, fogyasztói támogatás, ezek is olyan témák, amelyek mind-mind előtűnnek itt. A véleménytervezettel egyetértünk, és szeretnénk köszöntet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon köszönöm. Rübik úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vélemény a dohai forduló szempontjából is. A WTO keretében tekintettel arra, ami Afrikában történik, ez a fejlesztési forduló különösen nagy jelentőséget kapott. A kereskedelem könnyítés mellett három olyan terület van, ahol gyors, hatékony támogatást kellene biztosítani. Fontos utalnunk arra is, hogy Genfben jelentős előrelépés történt, és van remény arra, hogy decemberig a WTO forduló, a multilaterális forduló eh, sikeresen lezárulhat. És az is világos, eh, hogy a vámok leépítése egyidejűleg zajlik eh, azzal, hogy az adóhatóságok egyre hatékonyabban működjenek, és elhárítják a visszaéléseket. Az adóhatóságok az együttműködés azt hiszem megteremtheti a fenntartható alapokat is ezen ország számára, amely jövő szempontjából nagyon fontos. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének szeretném megadni a szót. Ki van itt a bizottság részéről? Köszönöm szépen, Antikárnak hívnak, és a magánszektor fejlődése, gazdasági integráció eh, főigazgatóságon dolgozom. Egyetértünk a véleménnyel, és mm, azzal kapcsolatban is, eh, amit elhangzott a magánszektornak a fejlesztésekhez való hozzájárulásáról. Van néhány szempont, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Tavaly fogadtunk el egy közleményt, aminek a tárgya mm, az volt, hogy nagyon fontos, pontosan kell meghatározni az elveket és a kritériumokat a magánszektor részvételével kapcsolatban, és hogy a magánszektor hogyan járulhat hozzá a fejlesztési célok megfogalmazásához. Ez kiegészítheti az egyéb nemzetközi erőfeszítéseket. Szeretném azt is aláhúzni, hogy az elvárásoknak meg akarunk felelni a szakpolitikák koherenciája tekintetében. És fontos megemlíteni azt, hogy a magánszektor szerepe a jelenlegi nemzetközi viták kapcsán, a 2015-ös viták kapcsán nagyon fontos szerepet kap. Ahogyan az előadótól is hallottuk ma, és nagyon is egyetértek ezekkel a megállapításokkal, ez nagyon is összhangban van a mi közleményünkkel, és mi is kitérünk ezekre a e, pontokra a közleményben. Szeretném kihangsúlyozni azt a tényt, hogy a magánszektor nagyon különböző szereplőkből áll. Komoly figyelmet fordítunk arra az jó kormányzásra, az emberi kérdésekre. Ez természetesen a mi programjainknak is kulcs elemei. Ami pedig a vélemény az a megállapítását illeti, hogy az EU jelenlegi gyakorlata az ODA, az ODA kapcsán, hogy egyfajta multiplikátor hatást érjünk el a magánbefektetések kapcsán. Nos, ez a véleményben is benne van, és a mi közleményünkben is ez a politikánk és a tervezési munkánk egyik kulcs eleme eddig is számos értékelés felülvizsgálat készült, rámutattunk arra, hogy hiányzik a megfelelő transzparencia ezen elvekkel kapcsolatban, amikor a magánszektor részvételéről van szó a kereskedelmi politikával tényleg lehet segíteni a fejlődést a fejlődő országokban, és a megállapodásokban figyelembe kell venni a partnerek politikai célkitűzéseit. Azt elfogadjuk, hogy a legérzékenyebb ágazatokat védhessék meg a fejlődő országok és ehhez az importvámok segíthetnek ebben, de ezeket nem szabad túl nagy szinten és túl hosszú időre bevezetni. Ezt egy hatásvizsgálatban is megállapítottuk. A fenntartható fejlődés fejezetekben, fejezetek mindig helyet kapnak kereskedelmi megállapodásokban. Hát összefoglalva, nagyon fontos ez a vélemény, üdvözlöm, hogy ez az Európai Parlament lefolytatja ezekről a kérdésekről ezt a vitát és mi is figyelembe vesszük azt, hogy a magánszektornak egyre nagyobb szerepe lesz a 2020-as programok, 2020-ig tartó programok megvalósításában. Fontos, hogy a magánszektor részvételével kapcsolatban a kritériumokat pontosan meghatározzuk, ahogyan ezt a közleményükben is kifejtettük, és természetesen nagy figyelemmel követjük az itt ma zajló vitát. Köszönöm szépen, akkor visszaadnám a szót az előadónknak, tartsa meg a záró, tegye meg záró megjegyzéseit. Kommentarios. Y bueno, pues estamos expectantes por recibir las enmiendas y empezar a trabajar en los compromisos. Dolgozunk még a módosító indítványokon. Köszönöm a kollégáknak, amit elmondtak. És az Európai Bizottság által elmondottakra szeretnék még röviden reagálni. A számvevő szék megkérdőjelezi a transzparenciát az egyik tanulmányában, ezért tettük be ezt a megjegyzést a véleménybe. Más nem is kívánok elmondani, köszönöm szépen a hozzászólásokat, és remélem, hogy egy nagyon jó jelentés készül el, amelyre oda is fognak figyelni. A módosítók benyújtásának határideje május 8-a déli 12 óra. Szavazni pedig május 28-án fogunk a véleményről, ha még marad idő majd a TTIP szavazás után, ezt meglátjuk. Köszönöm szépen, és ezzel rátérünk a hetedik pontra. A szubszidiaritási és az arányosságról szóló éves jelentésre, és megadom Borelli kollégának a jelentéstevőnknek a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a kihívások, amelyek előttünk állnak a szubszidiaritás területén, egy új dimenzióba mutatnak, hiszen fontos egy egyensúlyt találni a közösségi szint döntéshozatala, illetve az állampolgárok szintjén való döntéshozatal között. A 2013-as bizottsági jelentés a kereskedelmi politika területén nem vizsgálja a szubszidiaritás kérdését, úgy téve ezzel, minthogyha ez kizárólag közösségi kompetencia volna. Éppen ezért érdemes ezen a kérdésen elgondolkozni, és figyelembe venni mindazokat a politikai paradigmákat, amelyekkel rendelkezünk, és amelyeknek fényében megjelenik a szubszidiaritás. A szubszidiaritás egy horizontális vagy transzvenszális elem, mely kihat minden kereskedelmi politikára, így minden szakpolitikára, így a kereskedelmi politikára is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a hatástanulmányokat ennek szellemében is végrehajtsák. Azaz, az európai szintű hatástanulmányok um, nélkül fennáll annak a veszélye, hogy még jobban eltávolodunk az európai állampolgároktól. Az állampolgárok és a, szocia és a társadalom több információt kér az intézményektől, és úgy gondolom, hogy ebben rejlik a szubszidiaritás területén megragadható kihívás, melyel ma szemben állunk, és erről szeretnék eh, a szubszidiaritásról szóló éves jelentés kapcsán készülő jelentésben beszélni, és öt pontról szeretnék beszélni. Az első pont, a szubszidiaritás kérdését vizsgálja az EU nemzetközi kereskedelmi kapcsolataiban, azokban, amelyeket harmadik államokkal köt meg. Figyelembe kell venni a szubszidiaritás kérdését a nemzetközi megállapodásokban, és meg kell vizsgálni, hogy milyen kihatással vannak a nemzeti szintre, illetve az állampolgárokra. A Lisszaboni szerződés kizárólagos kompetenciát biztosít a kereskedelmi politika területén az Európai Uniónak, ennek ellenére bizonytalanságot hagy nyitva a tekintetben, hogy a közvetlen külföldi működőtőke befektetések tekintetében kié a döntés lehetősége a Kanadával és Szingapúrral megkötött kereskedelmi megállapodások területén egy szürke zóna is létezik, és ezt eh, fontos, hogy eh, világosan átláthatóvá tegyük. Van egy másik szempont, ez pedig a mm, védelmi zárodék, illetve ennek anyosságra való kihatása, az eh, Dél-Koreával való megállapodásban ragadható ez meg. A makrogazdasági rendszer mm, kereskedelmi és külpolitikára való kihatása is nagyon fontos és ez gyakran megakadályoz az ilyesfajta döntéshozatal a hatékony fellépést. Nagyon fontos tehát, hogy megvizsgáljuk, hogy javaslataink valóban a partnereinkkel való kapcsolatainkat szolgálják. Ex ante vizsgálatra van szükség úgy, hogy a parlament folyamatos vizsgálati jogával élhessen a more for more elvet is érvényesíteni kell, amelyet az úgynevezett arab tavasz alatt a földközi tenger részomszédos országokkal vezettünk be. Egy olyan modalitásra van szükség, tehát amely egy ex ante vizsgálatot biztosít a kereskedelmi megállapodások megkötése előtt. Gyakran azonban sajnos túl optimisták a megállapodások, és éppen ezért Fontos, hogy az előttünk tornyosuló TTIP tárgyalásokat ennek szellemében átvilágíthassuk, hiszen a TTIP-nek komoly politikai hatása van az Európai Unió és az USA kapcsolatáira is. De meg vagyunk róla győződve, hogy valóban a TTIP az állampolgárok és a cégek érdekeit szolgálja? Meg vagyunk -e arról győződve, hogy a TTIP nem csak a nagy cégek érdekét szolgálja, hogyha nem vagyunk róla meggyőződve, akkor ennek fényében kell megvizsgálni mennyiség és minőségi szempontból is a bizottság által megkötendő megállapodást. A szubszidiaritás és az óvatosság elvét kell érvényesíteni a bizottság által folytatott minden tárgyalás során. A környezeti, szociális vagy gazdasági kihatások vizsgálata gyakran hiányzik, a tárgyalások folyamatából, um, és ilyen módon az előzetes elemzés sem tudja felderíteni ezen szempontok hatását a megállapodás megkötése után. A következő kérdés a befektetés biztosítási megállapodás a TTIP-en belül, amely um, az Unió, illetve az egyes tagállamok joghatóságának összeütközését um, ennek lehetőséget veti fel. Nem csoda, hogy ez a TTIP tárgyalások egyik legsúlyosabb és legnyitottabb kérdés. Az ulsó, utolsó felvetés, melyel jelentésemet le szeretném zárni, szintén a szubszidiaritás kérdéséről szól, és nagyon fontos számomra. Meg vagyok róla győződve, hogy mindenki, aki itt a parlamentben ül, az választók által kapott közvetlen mandátum szellemében kell, hogy tevékenykedjen. Ennek a felelősségének tudatában kell tevékenykednie. Márpedig a szubszidiaritás kérdéséről nagyon ritkán hallunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az állampolgárokat jobban bevonjuk az Európai Unió döntéseiben, többek között a kereskedelmi megállapodások megtárgyalásába, előkészítésébe. Ez jelenti a szubszidiaritásban rejlő igazi feladatot, hiszen csak így lehet az állampolgárokat jobban bevonni, és jobban megvizsgálni, hogy milyen közvetlen kihatással van rájuk az egyes megállapodások, milyen hatással vannak rájuk. Nem szabad ezeket aláértékelni, és nem elegendő kizárólag a bizottság által végrehajtott tanácskozások lefolytatása, hiszen ezeket gyakran Brüsszelben folytatják, már pedig az állampolgárokhoz közel kell menni, konkrét, világos kérdéseket feltéve nekik. Mindezek fényében javaslatokat teszek arra, hogy a hatástanulmányokban a de facto és a de jure szempontokat is jobban kidomborítsuk, és a hatástanulmány az egész Európai Unió területére való hatásokat vizsgálja meg, és olyan rendszert vezessen be, amelyet például a kettős többség elve jelenít meg a tanácson belül. A kereskedelmi politika az tehát nagyon nagy jelentőséggel bír az állampolgárok életének meghatározásában, és éppen ezért a tárgyalások előkészítése során a lokális dimenzióra is figyelemmel kell lenni, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ez alapján átalakítani megállapodásokat. Persze a parlament nem tudja jövőben jelentkező problémákat megelőlegezni, de fontos, hogy az intelligens megoldásokat beépítsük a megállapodásokba, ezzel szolgálva a megállapodás állampolgár közeli voltát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom az árnyék jelentős tövöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány észrevételt szeretnék tenni Borelli képviselőtársam jelentés tervezetével kapcsolatban. Egyetértünk nagyjából azokkal a javaslatokkal, amelyeket a kérdésben elkészít és egyetértünk azzal is, amit felszólalásában most elmondott a szubszidiaritás kapcsán. Ám a szubszidiaritás kérdése éppen a kereskedelem politika területén nem annyira releváns, hiszen ez az unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ez tehát tipikusan a közösség által meghozandó politikai döntése körébe tartozik. Van egy-két kivétel, mondjuk a 212-es szaba, a szerződési cikk alapján a harmadik államoknak nyújtott makrofinanciális támogatás szabálya, ezeknek meg kell felelni, az erre vonatkozó szabályoknak meg kell felelni, és itt valóban biztosítani kell hogy az ex ante hatás tanulmányokat végrehajtsuk, különösen akkor, amikor olyan helyzettel állunk szemben, hogy sürgősen kell biztosítani a pénzügyi támogatást. Végezetül hangsúlyozni szeretném az intézményi e, egyensúly fenntartásának szükségességét, a mai formájában kell ezt fenntartani, Különösen a külkereskedelmi politika területén fontos az intézményi egyensúly megőrzése. A tagállamok és az EU intézményei közötti egyensúlyra gondolok, illetve arra, hogy a római szerződés óta ez a külkereskedelmi hatáskör, közösségi hatáskör, ezt fenn is kell tartanunk. Köszönöm, Leichtfried. Köszönöm, Leichtfried kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is az idegi munkáját, nagyon érdekes munka volt ez, is részben egyet is értek az előadóval, különösen ami a hatástanulmányok problematikájáról mondottakat illeti. Valóban az a benyomás az embernek, hogy a hatástanulmányok nem igazán objektívek. Azt is gondolom, hogy a tagállamok közötti hatásköri villongás megoldást kell, hogy találjon egyes megállapodások területén. Ami pedig a fenntarthatóságról mondottakat illeti az ötödik pontban, ezt pozitíven látjuk, de egy-két módosítót be fogunk nyújtani annak érdekében, hogy az egyensúlyt a szövegben javítsuk. Ugyanakkor a szubszidiaritásról mondottak kapcsolatban általánosan mondanék valamit. A szubszidiaritás számomra azt jelenti, hogy ott oldjuk meg a kérdéseket, ahol jobban lehet őket megoldani. Nos, az Európai Unió kereskedelmi politikáját megvizsgálva, és összevetve a külpolitikával, az a benyomásom, hogy a kereskedelmi politika jobban működik. Az Európai Unió is kereskedelmi szuperhatalom. Az Európai Unió ugyanakkor külkereskedelmi uh, törpe, mert minden tagállam saját külpolitikát folytott. Ez egy olyan helyzet, amelyet nem szabad, hogy átvegyen a külkereskedelem politikája. Az a gondolat, hogy csak azért, mert a tagállamok vagy a régiók döntenek -e, attól már jobb volna ez a rendszer, ez téves. Pontosan tudható, hogy én azok közé tartozom, akik például az ISDS-t egy olyan intézménynek tartom, ahol um, a közterhére a magánvállalkozások uh, nyerészkedhetnek. De ugyanakkor nem gondolom, hogy a külkereskedelmi megállapodásokban az egyes tagállamoknak kellene dönteniük. Mi több azt gondolom, hogy az erős Európai Unió sokkal jobban fel tud lépni, Másként is gondolom ezt, mint Malmström biztos bizonyos kérdésekben, de hát lehet, hogy délután majd felvilágosít bennünket. Szóval azt gondolom, hogy a, egy, a regionális vagy a tagállami döntés, a kereskedelem, külkereskedelmi politikában gyakran téves döntéshozatali szint. Abban persze igaza van, hogy tájékoztatni kell az állampolgárokat, mindez azonban nem azt jelenti, hogy ezt a tagállami szinten kell, hogy végrehajtossák. Hogyha az ISDS ellen fellépek, akkor nem csak az osztrákok nevében lépek fel, hanem a franciák, a német, a belgák nevében is, akik nem akarják az ISDS-t. Ilyen szempontból egy ország vagyunk minnyáján, és ezt is kell látni. Ebben tehát különbség van köztem és Borelli képviselő között, máskülönben jó irányba mutat a tervezet. Köszönöm szépen! Egy-két ári nyékjelentéstevő nincs itt, Úgyhogy Buchner kollega kap szót. Bocsánat, Maritjes nem jelezte, hogy itt van, de itt van. Köszönöm szépen. Én vagyok a frakciónk árnyék jelentéstevője. Néhány felvetéssel szeretnék élni mindazzal kapcsolatban, amit a kollégák mondtak, mi szerint, hogy tisztázunk, hogy miről is beszélünk valójában. A szubszidiaritás fogalmát át meg át politizálják, már pedig a külkereskedelem területén sok lehetőség van arra, hogy az állampolgárok vagy a nemzeti parlamentek befolyásolják a minisztereiket, amikor ö, döntéseket hoznak, vagy a tanács napi rendjére vesznek, vagy nem vesznek bizonyos ügyeket. És persze mi a Európai Parlament részéről az állampolgárokat képviseljük, és bennünket is bevonnak a külkereskedelmi tárgyalások folyamatában. Kíváncsi volnék, hogy mit jelent az arányosság fogalma a jelentéstervezetben. Fontos, hogy lássuk, hogy, az a té, hogy elismerjük, hogy ha közösen dolgozunk az Európai Unióban, harmadik államokkal való kereskedelmi tárgyalások során, ez az erő pozíciójába visz bennünket, és nagyobb a tárgyalási lehetőségeket biztosít. Egyetlen tagállam sem gondolja, hogy egyedül jobb feltételeket érhet el más országokkal való kereskedelmi tárgyalások során, mint közösen. Aztán szerepel itt még a jelentésben valami, a bilaterális safeguard klózok, bilaterális biztonsági záradékok. Mit jelent ez? szól erről a Lisszaboni szerződés, vagy pedig további intézkedésekre tesz javaslatot? Nem értem, mit jelent ez a jelentés tervezett szövegében. Aztán a szöveg a, dönt, a kereskedelmi kérdésekben döntő hatóságról van szó. Úgy gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy a döntések ugyan politikai természetűek, de végezetül pedig ez egy jogi öm, természetű kérdés, ahol a tanács vagy a bizottság az Európai Bíróság elé terjeszthet egy ügyet, ügyet hogyha a két intézmény között vita jön létre. Tehát úgy gondolom, hogy fontos, hogy a politikai és a jogi ö, ügyeket tisztán külön válasszuk. Aztán a hatástanulmányokról sokat szól a jelentés tervezet, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy megmutassuk, hogy az Európai Bizottság hol uh, támaszkodik a saját kutatószolgálataira, szakértőire, hol uh, bíz meg külső kutatókat, akár konzorciális alapon a hatástanulmány elkészítésével. Na, bajos volna azt mondani mondjuk a külső kutatókról, hogy elfogultak. Azt hiszem, hogy a kereskedelmi megállapodások múltbeli tapasztalatát érdemes volna levonni, és egyetlen tanulmány sem tudja a kereskedelmi megállapodások hatását százszerzalékosan felmérni, előzetesen, de a múltbéli tapasztalatokat jól levonhatjuk, és azt hiszem, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az EU a világ kereskedelemből komoly hasznot húzott azáltal, hogy egységes kereskedelmi térként lépett fel. Aztán még egy néhány észrevétel, more for more elve kapcsán, erről is beszélt az előadó, Fontos, hogy tudjuk, hogy a kereskedelmi politikánk és a kül- és biztonságpolitikánk egy fontos eleme Az, eltám, az alapok elszámoltathatóságát és a pénzügyi támogatás kérdését szélesebb kontextusban kell látni. Egyetértek azzal, hogy az elszámoltathatóság fontos, de ez nem kizárólag kereskedelmi kérdés aztán a nagyobb participáció, tehát a szereplők nagyobb bevonására vonatkozó igény támogatható, de látni kell azt is, hogy ezt a szereplők maguk is kérik, kérik, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsanak, de az a kérdés, hogy lehet ezt megvalósítani hogyha mondjuk az Európai Bizottság tárgyaló csapatára vonatkozó költségvetési források nem változnak, akkor kérdés, hogy tehát nincs több munkatársuk, akkor kérdés, hogyan lehetne biztosítani a konzultációt, hiszen nem rendelkezek kellő kapacitással, vagy új költségvetési forrásokat akarunk adni. Köszönöm szépen, a GU árnyék jelentéstevője. Az árnyék jelentéstevő nincs itt, de egy rövid észrevételt tehetek de megadhatom inkább a többi árnyék jelentéstevőnek a szót. Igen, Buchner úr. Először is meg szeretném köszönni ez jelentéstevőnek mindazt, amit a tagállamok nyilvánosságának bevonásáról mondott. Ez egy olyan kérdés, amely számunkra is nagyon fontos. Frakcióm számára azonban nagyon merész gondolat az, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét a kereskedelmi politikára is alkalmazzuk. Ennek ellenére örülünk annak, hogy részben követhetjük az előadót ebben a gondolkodásban, de ugyanakkor a ha kettes és a hármas bekezdés érvelése nem győz meg engem. Az előadó már jeleztem, hogy azt szeretnénk, hogy az Európai Bíróság határozatot hozzon az Európai Unió befektetési politikájára vonatkozó hatásköri kérdésekben, mielőtt egyáltalán a szubszidiaritás alkalmazására vonatkozó kérdést megfogalmazhatnánk. Hiszen a szerződésekben a szubszidiaritás egy alapelv, amely akkor is, amelynek akkor is működnie kell, hogyha persze hatásköröket kellőképpen szabályozták. De a szerződések általán való értelmezése alapján szerintem ezt minden területen újonnan kell értelmezni, szubszidiaritás elvének alkalmazását. És itt a kereskedelmi politikában erre még nincsen példa. A második bekezdés ötödik mondatával és, negyedik, és a negyedik, ötödik bekezdésben foglaltakkal egyetértünk, itt az arányosságról van szó, és módosító indítványainkkal még jobban konkretizáljuk majd ezt a kérdést. A hatodik bekezdés tervezetét is támogatni tudjuk, de ugyanakkor nem hiszem, hogy itt a szubszidiaritás és proporcionalitás, az az arányosság elvére vonatkozna, amit itt olvasok. Köszönöm szépen, a bizottság parancsoljon. Willst du noch, Helmut? Ja, ja. Vagy Helmut, kéred meg a szót? Igen, csak előre akartam engedni az árnyék jelentéstevőt, nem akartam az árnyék jelentéstevők körébe beleszólni, de van nekem is két észrevételem kiegészítendő azt, amit a kollégák mondtak. Először is úgy gondolom, hogy helyes, hogy a szerződések is szólnak a szubszidiaritás elvéről. És látni kell ilyen módon azt is, hogy a kereskedelmi politika hol tekinthető közösségi politikának, illetve hol hat ez ki a tagállamok életére, és ilyen módon hol kell nagyobb beleszólási lehetőséget biztosítani a tagállamok számára. E tekintetben tehát a kollégák sok észrevételevel egyetértek. Azt is gondolom, hogy az előadó egy érdekes megközelítést választott, de egy pontot szeretnék felvetni, a makrofinanciális támogatás kérdését. hiszen a makrofinanciális támogatás végrehajtásában az elmúlt hónapokban és években úgy jártunk el, hogy a tagállamok szintjén megjelenő megfontolásokat a döntésben nem veszük figyelembe. Azaz a kereskedelmi politika konkrét tagállami helyzetre való kihatásának kérdésével az a kérdés, hogy hogyan bánjunk. Azt gondolom, hogy talán itt érdemes volna az előadónak alaposabban kidolgozni ezt a kérdést, tehát hogy milyes fajta meglévő új mechanizmust akar kialakítani a meglévő szerződés által körvonalazott mechanizmusok kiegészítésére, illetve Beszélünk itt arról, hogy voltak éppen a szerződések módosítására is szükség van. És ha igen, hol? Melyik területen? Ezek lettek volna kérdéseim. Mi természetesen a továbbiakban is örömmel veszünk részt a jelentés előkészítésében. Köszönöm szépen, most kap a bizottság szót, parancsoljon. Thank you. Nagyon köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretném megköszönni a bizottság nevében a jelentéstevő munkáját, az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve az elhangzott megjegyzéseket. Szeretnék két fajta mm, megjegyzést megosztani önökkel. Először is a szubszidiaritás majd kapcsán, majd pedig a hatástanulmány kapcsán. A szubszidiaritás elve le van fektetve a szerződésekben, és a szerződések kimondják, hogy a szubszidiaritás elvét hogyan is kell alkalmazni. A jelentés a jogi szakbizottság is egy olyan szövegbe vonatkozik, amely benne a bizottság a szubszidiaritás elvéről értekezik, vagyis ez nem olyan jelentés, amely azokat azt vizsgálja, hogy hol kellene vagy hol nem kellene a szubszidiaritás elvét alkalmazni. Ami a kereskedelem politikában való szubszidiaritás elvét Eh, illeti. Sokan eh, kimondták, eh, sokan elmondták már, hogy a kereskedelem politika az Európai Unió kompetenciájába tartozik, vagyis a szubszidiaritás elve nem alkalmaz, nem kell alkalmazni. Jó példát hallhatunk erre. Az Európai Unió kereskedelem politikájának exkluzív kompetenciája van, ez pedig azt jelenti, hogy van olyan tagállam, amely liberalizálni szeretné a kereskedelmet, míg mások nem. Úgyhogy ez az Európai Unió kompetenciájába tartozik. A szubszidiaritás elve pedig itt nem jelenik meg. Az Európai Bizottság kikérte a bíróság véleményét az Európai Unió és a tagállamok közötti szubszidiaritásról. Itt szerintem fontos megnézni, a kereskedelem politika, illetve a tagállamok kompetenciája hogyan is találkoznak egymással. Fontos kiemelni, hogy a kereskedelem politika keretrendszert nyújt, illetve szabályozási rendszert nyújt nemzetközi szintéren, itt a mm, hármas pontra referálnék, a, a véleménytervezet harmadik pontjára, és így a, az ISDS esetében ez nem árt a tagállami kompetenciáknak, illetve ugye összeegyeztethető a helyi jogszabályokkal. Az ISDS ugye nemzetközi jogszabályokon alapul. Szerettem volna egy pár szót szólni a hatástanulmányról. A a, a jogi szakbizottság dolgozik már egy ilyen jelentésen, és a szubszidiaritás elvét elemzi ebben a kontextusban. Itt nem olyan jelentésről van szó, amely a hatástanulmányok általános vonatkozásáról szólna, vagy arról, hogy ezt hogyan kell alkalmazni. Szeretnék egy pár szót szólni a hatástanulmányról. Tehát először is um, szeretném tisztába tenni a dolgokat, de az ötös bekezdésre gondolok. Az előzetes hatástanulmány gazdasági, szociális, környezeti kérdésekre is kitér, és emberi jogi vetületekre is vita folyik a hatástanulmányról, de az Európai Bizottság azt gondolja, hogy megfelelő, stabil hatástanulmányokról van itt szó. A hatástanulmányokat a tárgyalások alatt is lefolytatják, illetve közben, később is. Mindenképpen általános nézőponttal kell rendelkeznünk a kereskedelem politikát és tárgyalásokat illetően. Végezetül elmondanám, hogy az Európai Bizottság elkötelezte magát arra vonatkozóan, hogy a kapcsolatokat fenntartja, fenntartsa a civil társadalommal, hatalmas erőfeszítéseket tesz a bizottság ebben a vonatkozásban, a kereskedelmi politika területén is. Nagyon köszönöm. And our rapporteur to conclude. Nagyon köszönöm, visszadnám a szót a jelentéstevőnek. Igen, köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, mindenkinek, aki felszólalt, ugyanis most látom, most látom, hogy újfajta ösvényre léptem, talán egy felfedezetlen területen. Természetesen figyelembe veszem az összes hozzászólást. Szeretnék részben válaszolni a hozzászólásokra. Az én hozzáállásom alapvetően kettő ponton alapul. Az egyik az a konzultáció, a közvélemény konzultálása. Ugyanis sokszor azt látom, hogy a bizottság készpénznek vesz egy olyan konzultációt, amelyen mondjuk csak kettő vagy három tagállam vett részt, méghozzá igen kevés résztvevővel. Az én nézőpontom szerint ez egy picit nehézkes, nehézkes alap. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy bővítsük ki a résztvevőknek a körét, és csak azokat a, köz, azokat a konzultációkat tartsuk érvényesnek, amely, tartsuk érvényesnek, amelyen sokan vettek részt. Ami a védszáradékokat illeti, teljesen egyetértek abban, hogy a politikára vonatkozó kompetenciák, európai kompetenciák, és az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyjal kell rendelkeznie a kereskedelempolitikában, Európában, mint a tagállamoknak. Azonban azt is látom, hogy a 28 tagállamban rendkívül eltérő helyzeteket láthatunk, ugyanis a tagállamok rendkívül eltérnek egymástól vagyis hogyha bizonyos tagállamok védzáradékokat fogadnak el, vagyis részben elfogadják az Európai Unió döntéseit azért, hogy megvédjék a, megvédjék a piacuk egy részét, szerintem az egy kívánatos dolog. Nagyon köszönöm tehát mindenkinek, és állok szívesen rendelkezésükre. Köszönöm szépen módosítók benyújtásának határideje május 20-a déli 12 óra. Most pedig rátérünk a 9. napi rendi pontra, talán emlékeznék rá, hogy megcseréltük a napirendi pontokat, és így most a klónozásról beszélünk. Hát néha képviselőknek sem ártana egy kis klónozás eddig még azért nem jutottunk. Viszont van szakértőnk klónozás témában, Jude Curtin Darling. Hát nem tudom, hogy magunkat kéne -e klónozni. Ilyen technológiával kapcsolatban nem állt az óvatosság. Másodszorra beszéljük meg ezt a kérdést a szakbizottságban. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulásokat, a módosító indítványokat. Miután már az előző eh, szakbizottságérésen is beszéltünk erről, és a szocialistáknál is eh, szó volt ez, arról a 15 módosítóról szeretnék beszélni, amit benyújtottak a képviselőtársaim, és ezek eh, nagy átfogó témákat érintenek. Tősen végigmennék a négy legfontosabb kérdésem. Az első a tilalom jellege. Néhány képviselő azt azt javasolta, hogy ne idegenes, hanem állandó tilalmat vezessünk be. Ezt a megközelítést többen támogatták az illetékes bizottságban is. Érdekelne, hogy az árnyék előadók mit gondolnak erről. Az SSD frakció számára a legfontosabb az, hogy maradjon a felülvizsgálati záradék, független attól, hogy most ideiglenes vagy állandó tilalom jön el. A másik, második fontos nagy terület a javaslat jogszabály jellege. Rendeletet támogatjuk inkább, és nem az irányelvet. A kollégáink is ilyen alapon dolgoznak. Akik mást javasoltak, azokat a módosítókat nem kívánom beépíteni, de azért ezek is hasznos vélemények. A harmadik dolog a hatály. Többen azt javasolják, hogy növeljük a, azoknak az állatoknak a körét, akikre kiterjed, amelyekre kiterjed a rendelet, és ugye a reproduktív szaporítóanyagokra, illetve az utódokra is kiterjesztjük el a tilalmat. Itt iránymutatást várnak többen a mi bizottságunktól a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos szabályokkal kapcsolatban. Az állatjólétel kapcsolatos intézkedések és a közerkölcsel kapcsolatos agályok eh, kompatibilitását kell vizsgálnunk, és eh, hogyha aránytalan a javaslatunk, akkor ezzel ártunk ennek, ezeknek a megfontolásoknak. Azt hiszem, hogy a 48-as számú zsenetiadó zsadó által benyújtott módosítás jó kompromisszum lehet. Végül a nyomon követhetőség kapcsán sokan, különösen az ALDE, az FDD és a GUE árnyék előadója nagyon fontos dolgokat vetett fel. A nyomon követhetőség szöveget nem lehet valószínűleg EU rendeletben követelni, ezért valamilyen közös szöveget kell találnunk, hogy megoldást találjunk a e, WTO és az FPS kapcsán zajló kereskedelmi tárgyalásokon erre a problémára, és majd ezt a kompromisszumos szöveget veszük fel a szövegbe. Ez a négy terület, amelyekre a módosító indítványok e, vonatkoznak, e, az árnyék előadók kollégákkal találkozunk jövő héten. Ma is örömmel várom a hozzászólásokat, a véleményeket, és majd ugyanúgy, ahogy a múltban a kompromisszumokat együtt kidolgoztunk, ezt most is meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen, az árnyékelődők kapnak szót. Először Izász úr. Muchas gracias, presidente. Y quería agradecer a la ponente su, su trabajo. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért mindig nagyon jól dolgozunk vele együtt, nagyon jól működünk vele együtt. Én Algériában jártam, és azt látom, hogy ez a véleménytervezet rendkívül jó, és teljesen megfelel a mi szakbizottságunk kompetenciájának. Szerintem nem lesz nehéz ezt a véleménytervezetet elfogadni. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző módon tudunk majd együtt dolgozni. Ez a Novel Food szöveg esetében is így volt. Én egyetlen egy módosítót javasolnék. A irányelv helyett legyen rendelet, vagyis a jogi eszközt változtassuk meg. Ugyanezt kéri az AGRI, illetve az ENVI szakbizottság is, vagyis itt integrált és egységes EU-s hozzáállása van szükség, már pedig ehhez rendeletre van szükség, hogy az Európai Unió belső piacán ne legyen semmilyen negatív hatás, illetve a harmadik országokkal se legyen semmiféle versenytorzulás a többiek is bizonyára, többi frakció is bizonyára javasolt módosítókat, ezeket még nem láttam. Én egyetértek azzal, hogy ugyanezt az intézkedést mm, kérjük a harmadik országoktól, amit a mi tagállamainktól is. Tehát ez a harmadik országoktól, amelyekből húst, hústermékeket importálunk. Szerintem ehhez olyan jog, jogi szabályozásra van szükség, amely realista, amelyet be lehet tartani. A mm, jelen lévő bizottságtól várjuk a véleményt arra vonatkozóan, hogy a klónozott állatok, illetve a klónozott állatok leszármazottait hogyan lehet nyomon követni Szerintem, hogyha olyan intézkedéseket hozunk, amelyeket később nem tudunk majd a gyakorlatba ültetni, annak semmi értelme nincs. Úgyhogy szeretném a bizottságnak a véleményét kikérni ezen, ezen, vonat, ezen vonatkozásban és így a különböző pontokra majd még jobban fényt tudnánk deríteni. Köszönöm, Riz asszonynak megadnám a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Már köszönetet mondtam az első eszmecserénk során a jelentéstevőnek, körülbelül egy hónapja. Részt vettem az Envi bizottság részeként ebben a munkában az Agri-Envi közös ülésén. Rendkívül sok dolgot hallottunk, ezen mm, ötletek egy része igen érzelmes. Azt látjuk, hogy a két jelentés tevőnk, illetve Curtin Darling asszony. Nagyon szeretnék neki köszönetet mondani a igen arányos jelentéséért. A módosítaimban is leírtam, hogy itt három olyan elvről van szó, amelyek a liberálisok számára igen nagy jelentőséggel bírnak. Először is a tiltásnak az ideiglenessége már nem jelenik meg a jelentésben. Nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat számunkra. A gyakorlat nem jól működik jelenleg, valós állati szenvedést okoz ez a jelenlegi gyakorlat. Úgyhogy ehhez az ideiglenes tiltáshoz mi nagyon ragaszkodunk, illetve a klónozás, hogyha kutatási kutatási, vonat, kutatási vonatkozásokban valósul meg, vagy gyógyszer kutatásokban, akkor ezt mi nagyon támogatjuk. A 22-es módosítót én nyújtottam be, remélem, hogy támogatni fogják. A harmadik pont az pedig a klónozott állatok WHO-val való összeegyeztethetése. Curtin Darling asszony is elmondta, hogy ez a tiltás az összes utódra vonatkozna, tehát a klónozott állatok összes utódjára. Én a 42-es, 46-os módosításban azt javasolnám, hogy a közvetlen leszármazottakra terjesszük ki ezt a tiltást, vagyis az elsődleges utódokra, közvetlen utódokra. Sajnálom, hogy a bizottság egyáltalán nem foglalkozik a klónozott állatok utódaival, ugyanis az eszmecserében látjuk, hogy pont a vitának pont ez jelenti a középpontját. Egy kevéssé megosztó téma, a PP-től is, az EPP-től is hallottuk ezt. Szerintem, hogyha irányelvről áttérünk rendeletre, az, azzal nincs, nincs semmi baj. Azt mondanám, hogy a bizottságnak először is nézzük a, a status quo-t. A bizottság általában ugyanazon az állásponton van, mint az első közleményében, amelyet 2010-ben nyújtott be a parlamentnek, illetve a tanácsnak. Szerintem ez a status quo nem jelent semmiféle közeledést, az álláspontok egyáltalán nem közelednek, egy, közelednek egymáshoz, de még talán nincs késő. Az eszmecsere eszmecseréről már az eszmecserén már előkerült a klonozott állatokból készült termékek felcímkézésének kérdése. A parlament szavazása, amelyre majd júliusban kerül sor, ezelőtt még a címkézésre ki kellene térnünk. Önök szerint a címkézés elképzelhető-e, és hogyha igen, akkor a bizottság miért, ezt egy nemrégi ö, meghallgatáson ö, hallottam, miért gondolja azt, hogy a nyomon követhetőség ö, teljesen, ö, teljesen ö, kizár, kizárt. Hogyan lehet az, hogy 5 éve, 2010 óta ez a nyomon, követhet, nyomon követhetőség, amelyet 2010-ben még jónak gondoltunk, az hogy lehet, hogy a bizottság szerint most már nem elképzelhető. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Itt az Inta szakbizottságban mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a hogy egyfajta kereskedelmi háborút indítunk a döntéseinkkel, de ez nekünk teljesen belefér. A liberálisoknak tehát ez, a, ez az álláspontja. Mi hozzuk fel ezeket a kicsit kényes témákat. Az is elképzelhető, hogyha a standardeinket csökkentjük, akkor ez a vita tovább folytatódik. Nagyon köszönöm. Jössödi egyszer. Most pedig Szádi úr az LKR ECR képviseletében. Köszönöm, Pies úr az árnyék előadónk nevében beszélek. Mi az ECR csak egy módosítót nyújtottunk be. Ez felhívja az Európai Parlamentet arra, hogy utasítsa el a jogalkotási javaslatot. Kereskedelemmel függnek össze a kifogásaink. Itt három fő kérdésről van szó. Véleményünk szerint ez a javaslat veszélyeztetné a kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat, különösen az USA-val kapcsolatban és a Mercosur országokkal kapcsolatban vetne fel problémákat, ahol teljesen szabad a klónozott állatok, állatok kereskedelme. Másodszorban EU kereskedelmi partnerei már a WTO kompatibilitás kapcsán Kanada, Ausztrália, az USA, Uruguay, Argentina és Új-Zéland vetették fel, vagy hangoztatták a kifogásaikat, illetve elmondták, hogy ez nem WTO kompatibilis ez a tilalom. Végül a tracing and testing, ami a visszakövetés illeti, hát ez nagyon költséges és nagy terhet róna az európai gazdákra és élelmiszer előállítókra. Ami pedig a tesztelést illeti, Hát nem vagyunk biztosak abban, hogy jelenleg egyáltalán létezik-e olyan kísérlet, ami meg tudna különböztetni klónozott és nem klónozott állatot, illetve azokból készült készítményeket. A Novel Food jogszabály már elkészült, az újszerű élelmiszerekre vonatkozott jogszabály, ami már biztosítja azt, hogy klónozott terméket nem lehet előzetes ellenőrzés és jóvágyás nélkül forgalomba hozni. Ez a jogszabály mostani negatív üzenetet fogalmaz meg a tudomány, a kutatás, az innováció számára Európában, és arra biztatná, illetve azt eltántorítaná a befektetőket az európai befektetésektől, ezért utasítjuk el. Köszönöm szépen, Nina asszony. Köszönöm, elnök úr. Felolvasom Leonora Forenza árnyék előadónk véleményét. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a munkát. Ugyanabban az irányban dolgozik, mint ahogy mint a milyen irányvonalat mi is követünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mik a fő elemek, amelyeket véleményünk szerint kiegészítésképpen be kell emelni a véleménybe? Ugyanezt kértük a módosítóinkban is. Szerintünk címkézésre van szükség, több nem EU ország alkalmazza már a címkézést, kötelezővé kell ezt tenni, hogy fel kell ilyen tüntetni a klónozott eredetet. Azután a teszteléssel kapcsolatban is vannak, van egy módosítónk. Egy másik érzékeny kérdés a TTIP tárgyalásokkal függ össze. Ugye Amerika megengedi a klónozott állatok tenyésztését és az élelmiszer előállítását. Az élelmiszerbiztonsági kérdéseket vett fel, hiszen az elővigyázatosság elvét ez, ez így megsérti. Nagyra értékeljük a raportőr által végzett munkát, de úgy gondoljuk, hogy azért még lehet tovább javítani ezt a véleményt. Köszönöm szépen. Végén asszony. Grazie, signor Presidente. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Én eh, a kollégáimnak szeretnék egy kérdést eh, feltenni. Önök eh, hagynának-e hagynának -e, hagynák -e, hogy a gyerekeik klonozott állatot állatból egyenek, ugyanis ez történne Európában. De nem tudjuk, hogy ezek a termékek biztonságosak-e, hiszen nem tudjuk, hogy jó-e, hogyha ezeket a klónozott állatokat elfogyasztjuk. Nincsenek hosszú távú tanulmányok erre vonatkozóan egy klón az egy másik állatnak a genetikai másolata. Na már most előfordulhat, hogy a klón, klón több húst, több több tejet ad, és akkor a ter- tenyésztő szeretné, hogyha a hozamát tudja növelni, és a, a tenyésztő szeretné, hogyha a hosszú távon ugyanannyi húst, ugyanannyi tejet adnának az állatai. Na de akkor mi a különbség egy állat, illetve egy gép között? Ezt a kérdést gazdasági, produktivitási szempontból is meg kellene vizsgálnunk. Az állatoknak az élete szerintem nem használható ipari célokra. A klónozásban szenvednek az állatok, nagyon kevés klónozott állat születik meg, és nagyon kevés klónozott állat tud szaporodni a biodiverzitás szempontjából is kockázatos az állatoknak a klónozása. A jelentésben nem olvashatunk ezen klónozott állatoknak az utódairól, nem tudjuk, hogy mi lesz az utódokkal. A klónozás során az állatok nagyon szenvednek, csupán csak azért, hogy a hozamot növelj, növeljék. Na már most az állatokra nem lehet kereskedelmi termékként tekinteni. Ezer etikus, morális, közegészségügyi, közegészségügyi oka van annak, hogy nem kellene a klónozást támogatni. Véleményem szerint, hogyha nyomon követhetési rendszert és címkézési rendszert hoznánk létre, az nem csak, hogy jó lenne, de valóban szükség is lenne. Főleg, hogyha a szabadkereskedelmi egyezményekről tár- tárgyalunk. Szerintem Európai Uniós normatívára valóban szükség van, ugyanis a, jog, a tagállamok jogi szabályozásai eltérőek. Szerintem a bizottságnak a mm, jelentése igencsak gyenge, mindezt azért, hogy a TTIP érvénybe léphessen. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének adom meg a szót, Flő úr. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, Több mindent feljegyeztem az észrevételekből, különösen amiket konkrétan a bizottsághoz intéztek. Hatály, egy ilyen kérdés, nyomon követhetőség. Először a hatállyal kezdeném. Amikor a bizottság kidolgozta a javaslatot, nem vettük figyelembe azokat az állatfajokat, ahol a technológia még nem alkalmazható kereskedelmi méretekben tehát csak azzal foglalkoztunk, ahol ennek gyakorlati relevanciája van. A hatály kapcsán, ugye, hogy kiterjedjen ez az utódokra, mi a szövegünkben csak a magukról a klónozott állatokról beszélünk. Kiterjesztjük el a hatályt az utódállatokra is, szaporulatra. Nos, nem tudnánk az jóléti érveinket igazolni, ilyen esetben, amit az EFSA is támogatólag tett a javaslatunk mögé. Ugyanis a klónozott állatok szaporulatával kapcsolatban, hogyha például mesterséges megtermékenyítést alkalmaztak, akkor az etikai megfontolásainkat ugyanúgy kellene a mesterséges megtermékenyítés kapcsán érvényesíteni, mint a klónozott állatok utódaival kapcsolatban. Ezért nem akartuk az utódokra kiterjeszteni a hatályt. Még egy gondolat a biztonsággal kapcsolatban, az utolsó hozzászóló vetette ezt fel. Az világos, hogy a klónozás nem élelmiszerbiztonsági kérdés. Visszatérnék arra, ami többször is elhangzott a nyomon követhetőséggel kapcsolatban. Itt is feljegyeztem, hogy eltérő véleményeket hangoztattak a képviselők. Rész asszony emlékeztetett arra, hogy mi volt a bizottság álláspontja 2010-ben, illetve most. 2010 óta készült egy hatás tanulmány, és ez lett a javaslatunk, most benyújtott javaslatunknak az alapja. A hatás tanulmány lehetővé tette, hogy kidolgozzunk szabályokat az utódokra vonatkozóan, de itt hiányzott egy arányossági teszt ugyanis ezt, ezt túl költségesnek és túl komplexnek tekintettük. Bízasszony utalt egy tanulmányra, mert jelenleg készül a bizottságnál, valóban ez így van. Jelenleg vizsgáljuk az arányossági teszt kihatásait, hatékonyság költség vonzatait, és azért adtunk megbízást tanulmányra, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk. Ez a tanulmány valószínűleg 2015. októberében áll majd rendelkezésre, készül el addigra. Azt hiszem, hogy ezek voltak a fontosabb kérdések, jogi részletkérdésekre most nem kívánok kitérni. Köszönöm szépen, ugye az elnök, előadónk. Köszönöm, és köszönöm az árnyék előadóknak is, amit elmondtak. Azt hiszem, hogy megvan a nagyon széles körű kompromisszum alapja. Tudunk majd megoldásokat találni az árnyék előadókkal, amikor jövő héten összeülünk. Köszönöm, hogy mindenki elmondta, hogy mit tart kulcsfontosságú elemnek ezért az árnyék előadókkal a találkozót lehetőleg hatékonyabban fogjuk majd lebonyolítani, és biztos vagyok abban, hogy sikerül kompromisszumot találnunk, amikor is módosítjuk a bizottság eredeti javaslatát. Köszönöm mindenkinek, amit elmondott, és örömmel várom a jövő heti megbeszélésünket. Nagyon köszönöm. Még szeretnék emlékeztetni arra, hogy azért természetesen az illetékes bizottságra is gondolnunk kell, úgyhogy nem látok még előre, hogy nem tudhatjuk, hogy milyen kompromisszumok lesznek majd az illetékes bizottsággal. Május 28 a módosító benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, és most jön az eredeti Nyolcadik pont, földrajzi jelzések, nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése. Ez a TRIPS eh, lehetőséget ad, jelenleg az EU-ban mezőgazdasági termékek esetében alkalmazunk földrajzi jelzést, és most szó van arra, hogy esetleg ezt kiterjesszük nem agrártermékekre is, készüljön erről egy európai rendelet. Alessia Maria Moszká az előadó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy áthelyezték a napirendet, hiszen egy más szakbizottságban volt dolgom, nem tudtam jönni. Először is meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevők által végzett munkát e jelentéstervezetben. Nagyon konstruktív volt az együttműködés légkörem, és ezért azt mondhatom, hogy a következő júniusi találkozón úgy hiszem sikerül majd szavaznunk a jelentéstervezetről. A bizottság előző ülésén már be tudta mutatni a jelentéstervezetet, amelyet a júri számára, ezt a véleménytervezetet, melyet a júri számára készítünk. Én igyekeztem a vita során felmerülő legfőbb kérdéseket összefoglalni, és ezek közül a legtöbb elfogadható számomra, és mindegyik arra irányul, hogy a földrajzi eredet megjelöléseket a nem agrifood területekre is ki lehessen terjeszteni. És kiemeltük persze azokat a szempontokat a véleményben, illetve ki tervezem emelni azokat a szempontokat, amelyek a szakbizottságunk számára olyan fontosak. Nagyon fontos, hogy itt egy adhok jogalkotósi eljárásról van szó, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztók védelmének szempontját épp úgy érvényesítsük, mint a egyel, az azonos pályák, egyelő pályák, egyelő esélyek elvét a kereskedelmi politikában. Egy olyan kereskedelmi politikai szempontról van itt szó, amely elsősorban technikai jellegű, és arra tör, hogy a földrajzi jelzéseket ne csak az agri-food, nem csak a mezőgazdasági élelmiszeripari termékekre lehessen használni. A legutolsó ülésünkön már lefolytattuk a vitát erről a kérdésről, és felmerült az a szándék, hogy a lehető leghatékonyabbak legyenek ezek a mechanizmusok, de a lehető legkevesebb bürokratikus terhet vagy költséget róják a helyi termelőkre, akik esetleg alkalmazni akarják a földrajzi jelzéseket a saját termékeikre. Ugyanakkor a jelenlegi védelmi normákról is eszmét cseréltünk, és a eredet megjelölések más termékekre való kiterjesztésének alapjául tekintjük a jelenlegi szabályozást. A földrajzi jelzők mezőgazdasági termékek területén való működése modell értékülhet a nem mezőgazdasági termékekre való alkalmazás során. Így a bilaterális, tehát harmadik államokkal való tárgyalások során is érvényesíteni lehetne az eredet megjelölések új rendszerét, és ez pedig hasznos volna a helyi termelők számára is, és a multilaterális kereskedelmi megállapodásokra is kisugározhatna Természetesen addig, amíg az Európai Unión belül nincsen megállapodás ezekről a kérdésekről, nem tudjuk a mm, megállapodásokat ez alapján kiterjeszteni, és ehhez persze szükség van arra is, hogy az egyes tagállamok aláírják a Lisszaboni jegyző, jegyzőkönyvet a földrajzi jelzésekről. A tárgyalásokban tehát meg kell jeleníteni ezeket a szempontokat annak érdekében, hogy a földrajzi jelzők kiterjeszthetők legyenek ne csak az agri-food, mezőgazdasági élelmiszeri elért termékekre, hanem szélesebb körben is. Ugyanakkor az Európai Unió esetében helyes volna, hogyha sikerülne harmonizálni a nemzeti szabályozásokat a földrajzi eredet megjelölések területén, hiszen egyes tagállamokban erős rendszer működik e, e termékek védelmére vonatkozólag. A kereskedelmi politikai bizottság, e, illetve maga az INTA is fontos munkát végez ezen a területen, és természetesen a én vélemény, az én véleményem, melyet a Júrinek készítek, is ebbe a munkába illeszkedik bele, és ezt igyekeztem röviden összefoglalni. Köszönöm szépen, a néppárt nevében Prusztúr. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, kedves kollégák, egy utolsó propó, utolsó kis módosítás van itt, ugyanis én fogok most felszólalni, fel fogom olvasni a kollégámnak a véleményét. Először is Moszkászainak szeretett volna köszönetet mondani a vélemény tervezetéért, amely a földrajzi árujelzéseknek a kiterjesztéséről szól a nem mezőgazdasági termékekre. Általánosságban, globálisan Moszká asszonynak a szövegét támogatjuk. Először is fontos fontos kiemelni, hogy a földrajzi árvjelzések kiterjesztése a nem mezőgazdasági termékekre védeni, a védeni a termékeinket, illetve a lakosainkat a hamisított termékektől, és erősíteni az Európai Unió szerepét a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokban. Erről már az előbb beszéltünk a vietnámi misszió kapcsán. Az eszmecserében arról hallhatunk, hogy a negyedik bekezdésben kevéssé költséges és kevéssé kötelező intézkedést vezetne be. Ezt támogatjuk, és kiemeljük, hogy a földrajzi árujelzés főleg a KKV-k számára jelentene előnyt. Ami a VTO-ban való um, tárgyalásokat illeti, az Európai Unió több oltalmat kérne a nem mezőgazdasági termékek számára. Úgyhogy egyetértünk ezzel összességében ezzel a véleménytervezettel. A módosítóink majd a Moszkva asszony által benyújtott szöveget kicsit kiegészítenék. Én személy szerint szeretném elmondani, hogy szerintem ez a véleménytervezet rendkívül fontos, ugyanis hogyha a földrajzi árujelzéseket kiterjesztjük a nem mezőgazdasági termékekre, akkor azzal oltalmazzuk a kulturális, illetve gazdasági örökséget szükségünket. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig. Sancova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is meg szeretném köszönni a véleménytervezetet az előadónak. Nagyra értékelem a munka minőségét, mely kidomborítja, hogy a belső piac milyen előnyökkel járhat illetve hogy ez milyen előnyökkel járhat a belső piacon, illetve a külső kereskedelmi kapcsolataikban. Világos, hogy a nem mezőgazdasági termékekre is érdemes kiterjeszteni. Ezt láttuk, hogy a minőség és a származás biztosítása milyen nagy előnyökkel jár a mezőgazdasági termékek esetében, éppen ezért itt az ideje annak, hogy ezt kibővítsük. A hagyományos nemzeti védelem elegendő lehet a kis és középvállalatoknak, akik nem kereskednek a külfölddel, de ugyanakkor az exportőrök, illetve azon gyártók számára, akik több tagállamra is kiterjesztve értékesítik az árujukat, nemzetközi szabályozásra van szükség. Néhány kulcspontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a védelem párhuzamos rendszerem egy egységes EU szintű védelem nem jelentheti azt, hogy a nemzeti szintű védelmet megszüntessük. Fontos, hogy tudjuk, hogy nem minden termelőt érdekli valószínűleg, hogy EU szintű védelemben részesüljön, főleg, hogyha nem kereskednek külföldi államokkal, vagy más, más EU tagállamokkal. Tehát az EU szintű védelem választható legyen, legyen választható, választhassanak a gyártók, a termelők a védelem alkalmazásáról vagy sem. Másodszorban fontos, hogy meg elkerüljük az ágazati megközelítést. Az ágazati megközelítést már a mezőgazdasági földrajzi jelzések területén alkalmaztuk, és a kategóriák nehézkesek voltak. A nagyobb hatékonyság érdekében éppen ezért a jövendő rendszernek horizontálisnak kell lennie, biztosítva azt, hogy az általános kategóriákban is működjön. Nem utolsó sorban, de végül, vagy végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy megfelelően kommunikáljunk. Egy euró kiterjedő védelem pozitív gazdasági hatással járhat, de ahhoz, hogy a szabályozás mindenki számára hatékony legyen, fontos, hogy mind a fogyasztók, mind a termelők rendelkezzenek a kellő információval. Köszönöm szépen. Köszönöm, megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Leonora Forenza szövegét olvasom fel ismét. Köszönöm szépen az előadónak, hogy megfogalmazta ezt a jelentést amely a földrajzi jelzések kibővítéséről szól, hogyha ez az átláthatóságot, a nyomon követhetőségét és a megbízhatóságot növeli, akkor támogatjuk a javaslatot. A földrajzi jelzések egy olyan eszköz, amelyek egy speciális régiónak nagyobb értéket biztosítanak, és szabályozzák a minőségi termelést. Az kell, hogy célunk legyen, hogy az egész EU-ra kiterjedő védelmi rendszert biztosítsunk, amely a nemzeti szintű védelmet nem vizezi fel, hanem sokkal inkább a meglévő Európában lévő legjobb szabályozásokat veszi figyelembe, a nyomon követhetőség, a gyártási módszerek vagy az előállításra vonatkozó szabályok tekintetében. Úgy gondolom, hogy két szemponttal érdemes kibővíteni a véleménytervezetet. Egyrészt a nemzetközi kereskedelmere kitekintetve látni kell, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokban, mint a TTIP-ben, nagyon vitatott a földrajzi jelő, jelzések kérdése. Az USA a földrajzi jelzőket kereskedelmi akadálynak tekinti. Számunkra ez azonban a helyi hagyományok és a helyi piacok védelmét jelenti egy külföldi túl befolyás, túl nagy befolyás ellenében. Ennek fényében kell alkalmazni tehát a GI-ok rendszerét, és meg kell akadályozni, hogy a kereskedelmi megállapodások aláaknázzák, felvizezzék ezt a fajta védelmet. A második prioritás a földrajzi jelz, a harmadik államokban, államok, főleg a legszegényebb államok számára a TRIPS megállapodás 29. cikke alapján való hozzáférést jelenti. Fontos tehát, hogy a helyi termelők ott is földrajzi jelzéseket alkalmazhassanak, ne csak az európai termékeket védhessük ezekkel a jelzőkkel. Köszönöm szépen, kedves kollégánk! hatan kértek szót, és csak tíz percünk van, tehát kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebben fogalmazon, Szaladi úr. Anna McClarkin árnyékjelentéstevői jelentését eh, fogom felolvasni, aki egyéb iránt elnézését kéri, elnézésünket kéri, hogy nem tudik lenni. Emma McClarkin még nincsen meggyőződve arra, hogy ki kell terjeszteni földrajzi jelzéseket um, a nem mezőgazdasági termékekre. Ezen felül helyesnek tartaná, hogyha a bizottság egy mindenre kiterjedő hatástanulmányt készítene arról, hogy milyen előnyökkel járna a kiterjesztés az európai vállalkozásokra. A hatástanulmány azért is fontos volt, hogy milyen um, nem mezőgazdasági termékekre lehet ezt kiterjeszteni. Ez a két terméktípus, a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági nagyon különböznek egymástól, és nem lehet egy az egyben átvenni a védelmi rendszert. Nagyon fontos, hogy minden szereplő véleményét meghallgassuk. McClarkin asszony érti az európai um, a világon keresett európai termékek védelmének igényét, de ugyanakkor azt mondja, hogy meg kell akadályozni, hogy ebbe a kereskedelmi akadály legyen. A trademarkok um, vagy a földrajzi jelzők um, nagy elvárásokat fogalmaznak meg, de fontos, hogy az ipar számára adott rugalmasságot ne veszélyeztessük, um, és jól határozzuk meg a földrajzi jelzők rendszerét. Mit jelenten ez például azt, hogy az outsourcingot megakadályoznánk? Vagy pedig biztosítanánk, hogy esetleg vagy pedig megakadályoznánk azt, hogy akár csak néhány kilométerrel odébb vigyék a termelést valamilyen gazdasági szempontból. McClarkin asszony tehát nem ellenzi alapvetően e gondolat további megfontolását, de úgy gondolja, hogy mélyrehajtó elemzésre van szükség ahhoz, mielőtt a bizottság kereskedelmi és beruházási stratégiáját e, ennek fényében tovább alakítanak. Köszönöm, Büstler úr! Köszönöm szépen! Mi zöldként a földrajzi jelzések eh, ügyét a mezőgazdasági területeken támogatjuk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy vonzó gondolat, hogy ezt az elvet a nem mezőgazdasági termékekre is kiterjesszük, azért, hogy mondjuk munkahelyeket biztosítsunk egy régióban, vagy a fejlesztést támogassuk, vagy pedig a helyi termelést eh, helyzetbe hozzuk. Meg nem akarjuk ugyanakkor, hogy ez eh, a rendszer úgy korumpálódjon, mint a márkajelzések rendszere. Nem akarjuk például, hogy egy rendszer visszaélhessen ezzel a rendszerrel, azáltal, hogy mondjuk az eredeti müncheni léderhúzikat vagy bőrnadrágokat állítja elő, közben pedig már nem is Münchenben állítja elő, de mégis hivatkozhat erre. És ilyen módon München térségében senki nem ter, nyer ebből a termelésből. Elnézést a példát, de Müncheni vagyok. A bajor léderhúzit vagy bőr rövid nadrágot már nem Bajorországban állítják elő, mégis használhatják ezt a megnevezést. Kérem tehát, hogy alaposan vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és fontos, hogy a jelentést, illetve a véleményt a Malmström biztos által által elkészített közleményben megjelenítsük megfontoljuk a javaslatokat, és egyes módosítókat fogunk beterjeszteni. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy az előnyöket és a hátrányokat összevessük, mielőtt egy jogalkotói eljárást indítanánk el. Köszönöm szépen, Begin asszony! Köszönöm szépen, támogatólag álltam már az előző ülésünk során is ehhez a véleményhez. Köszönöm az előadónak a munkát, amely nagyon hasznos a kereskedelem számára, és segít a csalás, a hamisítás elleni fellépés során is. Én is úgy gondolom, hogy nagyon gyors jogalkotói eljárásra volna szükség, de látni kell, hogy nagy különbsége vannak a mezőgazdasági termékek, meg a kézművesipari termékek között, bár gyakran ugyanolyan gazdaság, gazdálkodók állítják elő. Például a kararai márvány márványt, nem szabad, hogy ugyanúgy a márvány előállítását, nem szabad, hogy ugyanúgy támogassuk, mint mondjuk a kis kézműveseket, hiszen ez egy nagy vállalkozás. Fontos, hogy differenciáljunk. Őszintén szólva, nem látom persze, hogy milyen ellenindikációk merülhetnek fel, legfeljebb az, hogy nem a kis vállalkozások érdekeit szolgáljuk. Egy olyan rendszerre van tehát szükség, amely a lehető legegyszerűbb, a lehető legkevésebb költséget hárítja a cégekre, és ennek fényében mindenképpen tud, támogatni tudjuk ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Jude. Köszönöm szépen. Gratulálok Alessiának eh, ehhez a véleményhez, teljes egészében támogatni tudjuk ezt. Csak egy további szemponttal akarom gazdagítani vitát az Egyesült Királyság szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a nem mezőgazdasági termékek hasznára válna a földrajzi jelzések bevezetése. Például a Seville rói um, férfi ruhaszabók lehetne, lehetne egy ilyen földrajzi jelzés, hiszen a Seville Ródon évszázadok óta gyűlik a öltöny, öltönyök szabására és összeállítására vonatkozó szakértelem, és ezt a nemzetközi verseny nem jól veszélyezteti. A szevilrói cégek, ezek kis és középvállalatok és szakszervezetek közösen egy kezdeményezést indítottak útjára, mi szerint, hogy a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi jelzők bevezetése az ő know-howjukat és szakértelmüket védené. Tudom, hogy nincs sok időm már, de erre hivatkozva mondom, hogy érdemes bevezetni ezt a földrajzi jelzőt. A bizottság zöld könyv konzultáció során azt mondták, hogy magas szintű a szakmai képzés is a Szevéródon, és fontos, hogy a minőségi normákat a jövőben is meg lehessen őrizni, és ezt az ügyet szolgálnak a földrajzi jelzések. Azt gondolom, hogyha a szakszervezetek és a cégek közösen támogatnak egy gondolatot, akkor ezt a gondolatot nagyon komolyan meg kell fontolnunk és támogatnunk. remélem, hogy minél hamarabb előre tudunk lépni ebben a kezdeményezésben, és így elfogadásra kerül majd a vélemény. Hát igen, a szociális partnerség ügyét mindig támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozhatom a gratulálók sorához. Gratulálok én is Alessia Maria Moszkának, aki kitűnő munkát végzett. Nagyon fontos téma ez, a földrajzi jelző, jelzések uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése, és úgy gondoljuk, hogy valóban európai szintű szabályozásra, hiszen nem létezik egységes szabályozás. Eleve sok tagállamban nem is létezik a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi oltalomrendszerem. A helyzet így nem maradhat fenn. Helyes, hogy valóban úgy van, hogy a mezőgazdaság és a nem mezőgazdasági termékek oltalmában hasonló rendszerek működnek. Itt um, mind az előállításra vonatkozó, vagy a földrajzi származásra vonatkozó előírások um, fontosak. Sok régió van például Spanyolországban, de például biztos más tagállamokban is, amelyekben a helyben a hagyományok alapján, a régió eh, hagyományai alapján előállított kézművesipari termékek nagyon fontos gazdasági szerepet játszanak. Egyetértek az előadóval, Moszkva hogy a kereskedelem során a nem mezőgazdasági termékek földrajzi eredeti jelölése defenzív és nem defenzív módon is alkalmazható. Fontos, hogy a két szempontot egyszerre vegyük figyelembe. Ezen felül egy olyan eszköz kell, hogy legyen ez, amelyel a tisztességtelen verseny és a hamisítás ellen is fel tudunk lépni. A földrajzi jelzések a nem mezőgazdasági termékek tekintetében ezt a rendszert ugyanakkor, hogyha elfogadjuk, a jövőben megkötendő kereskedelmi megállapodásokban is érvényre kell juttatni. Remélem, hogy a bizottság jogalkotó javaslatot készít elő. Arra is szükség van, hogy az Európai Unió kereskedelmi stratégiájában a földrajzi jelzések eh, rendszere megjelenjen. Ilyen módon sok munkahelyet lehet biztosítani, és esetleg további új munkahelyek jöhetnek létre, így biztosítva a stabilitást a jövőben, és így megakadályozva, hogy sok régióból elvándoroljanak az emberek. Máskülönben kiürülnek a régiók, és elszegényednek. Köszönöm szépen, Valéri menjünk a bizottság részéről. Thank you very much, Chair. Nagyon köszönöm, elnök úr. A bizottság köszöni az INTA vélemény tervezetét. A földrajzi árvjelzések kiterjesztését a nem mezőgazdasági termékekre támogatjuk, hiszen így a, e nem, az e EU, nem, így az EU-s nem földrajzi hogy az EU-s nem mezőgazdasági termékeket jobban lehetne oltalmazni nemzetközi szinten is. Az Európai Bizottság szeretné ezt a kezdeményezést nyomon követni. Az Európai Bizottság, amikor azon döntését meghozza, hogy hogyan, hogyan is folytassa ezt az árujelzés kiterjesztésére vonatkozó szakbizottság által tett javaslatot, akkor megpróbálja majd elkerülni a fölösleges bürokráciát, hogy ne legyenek összecsúszások a bizonyos tagállamokban már létező földrajzi árujelzés oltalmával kapcsolatban. A zöld könyvet, illetve a már megkapott régiók bizottságától és a mm, gazdasági és szociális bizottságtól kapott véleményt is figyelembe fogjuk venni, valamint az INTA szakbizottság tervezetét is, ugyanis így tudjuk majd a munkánk folytatását megfelelően meghatározni. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr! Nagyon köszönöm, Alessia, visszaadom a szót. Igen, nagyon köszönöm. Felírtam a különböző megjegyzéseket. Szeretném csak kiemelni azt, hogy bizonyos aggodalmak, amelyek előkerültek a megjegyzések kapcsán, bizonyos frakciók részéről. Én azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a kezdeményezés, ez a véleménytervezet, amelyet mi adunk be ezen kezdeményezéssel kapcsolatban, olyan pillérekre alapul, amelyek bizonyos értékbeli kérdéseket jelenítenek meg. Szeretném elmondani, hogy ez irányvezetőként segíthet minket abban, hogy megtaláljuk a megfelelő irány vonalat, a lehető leghatékonyabb irányvonalat. Egy ilyen kezdeményezés például arra jó, hogy oltalmazzuk és megerősítsük, kiemeljük az értékét, a gazdasági, kulturális örökséget az Európai Unión belül, és hogy megerősítsük a KKV-inknak a helyzetét, így pedig mm, ez ugye gazdasági előnyökkel jár, hozzáadott értékkel. Mindez arra jó, hogy a tudás, tapasztalat, örökséget, a készségekből felhalmozódott örökséget oltalmazzuk, támogassuk, és így minőségi foglalkoztatást eredményező lépéseket tegyünk. Szerintem ezek az elemek összességében együtt a lehető legjobb módot nyújtják arra, hogy elkerüljük azt, hogy esetleg mm, versenytorzító módon lépjünk fel. Szerintem nem kellene aggódni, nem kellene aggódni, ezeket az aggodalmakat a megjegyzésekből szűrtem le, azonban mi az értékekért valóban kiállunk egyrésztről. Másrésztről pedig be tudjuk azonosítani ezek ezen véleménnyel azokat a lehetőségeket, amelyek még tovább segíthetnek minket abban, hogy a harmadik országokkal jó kapcsolatokat alakítsunk ki és tartsunk fenn. Szerintem tehát célként kellene kitűznünk azt, hogy amennyire csak lehet koherens rendelkezéseink legyenek, és ezek ne legyenek redundánsak. Ugyanis Véleményem szerint jó szolgálatot teszünk, jól be tudjuk teljesíteni az általunk kitűzött célokat, hogyha olyan normatívát alakítunk ki, ami valóban megfelelő. Hmm. Valóban, erre nagyon oda kell figyelnünk. Módosító benyújtásának határideje május 11-e 17 óra, és valószínűleg júniusban szavazunk majd a jelentésről. Most lezárom a nyilvános ülést, és kettő perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével.